jus de fruits. Moi, je veux bien le jus de fruits. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto. Üdvözlök mindenkit! A meghallgatás minden résztvevőjét, a meghallgatást a közös agrárpolitika jövőjének a témájában szerveztük. Néhány előadást fogunk meghallgatni, hiszen ez hozzásegíti a az Agrárszakbizottságot, hogy végig gondolja a kap jövőjét. Szeretném Albert Dest üdvözölni, aki készíti a parlamenti jelentést, a parlamenti javaslatot. A KOPA elnökét Vas urat is szeretném javasolni, üdvözölni, Pála Brunit, a Kozseka elnökét, Via Campesina Európai Koordinációs Szervezet elnökasszonyát, Mela Frén asszonyt, a Európai Élelmiszer és Itali mm, ipar vagy szakipar konfederációnak a vezetőjét, Corrado Pircio Biroli urat is üdvözlöm, az ELO elnökét, Michel Dower urat, professzor urat, az ARK 2020-nak a szóvivőjét, és Ánd Spán urat is szeretném üdvözölni, az EFA-t, az Európai mezőg- Élelmiszer, Mezőgazdaság és Turizmus Federációnak a főtitkárát. Mindenkit üdvözlök itt a plenáris teremünkben. Nagyon fontos ez a mai találkozó, hiszen készítjük az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentését a bizottság kap 2020-ra vonatkozó dokumentumáról. Mielőtt átadnám a szót Albert Desznek, az előadónak, azért, hogy bevezesse a mai munkát, röviden szeretném bemutatni, hogy hogyan szerveztük a, meg a mai meghallgatást. Három szekcióba szerveztük a munkát. Az első közvetlen támogatásokkal foglalkozik, a második a piaci intézkedések témájával foglalkozik, a harmadik pedig a vidékfejlesztéssel. Az előadók, a jelentés készítők előkészítettek iránymutatásokat, tehát bevezetőt fognak tartani minden egyes szekció elején. Ezt követően mindegyik szekcióban, mindegyik szakaszban a bizottság tagjai által moderált vitát szervezünk. Mielőtt elő, át fogom, mielőtt átadom majd a szót a előadóknak, három, négy, öt specifikus kérdést fogok fölolvasni, ezt követően adom át a szót a panel tagjainak. Nincs túl sok időnk, ezért nagyon szigorúan korlátozni fogom a hozzászólási lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy amikor az előre meghatározott idő letelt, kikapcsoljuk a mikrofont. Ezért mindenkit kérek, hogy a meghatározott időn belül fogalmazza meg a hozzászólását. Már is átadom a szót Albert Desznek. Tíz perce van, hogy bevezesse a meghallgatásnak a témáit. Kedves Albert, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is mindenkit szívesen üdvözlök a mai meghallgatáson, aminek keretében a 2020-on túl menő agrárpolitika reformjáról lesz szó. Több szakértő is a körünkben van, és szeretnék önöknek egy bevezetővel szolgálni. Mint jelentéstevő, nagyon örülök, hogy ez a meghallgatás megszervezésre kerül, és remélem, hogy jó vitát tudunk, tudunk folytatni. Érdekes lesz meghallgatni az önök véleményét, amit a jelentésemben fel tudok dolgozni. Három blokkban tárgyaljuk meg a közös agrárpolitika különböző szempontjait, a közvetlen kifizetések, a piaci intézkedések és a vidékfejlesztés blokkjában. Most eh, egy kicsikét ki kell ábrándítanom eh, önöket eh, a jelentésemet, ugyanis nem tudom most bemutatni. Ha ez kész lenne, ez a jelentés, akkor ez a meghallgatás fölösleges lenne. A parlament, a bizottság és a tagállamok többsége elkötelezett egy erős közös agrárpolitika mellett, ami két külön struktúrára oszlana célzott, határozott agrárpolitikára törekszünk, ami biztosítja a biztonságos, egészséges, magas vagy jó minőségű élelmiszertermelést. Ez kell, hogy az európai agrárpolitika elsődleges célkitűzése. Aktív, fenntartható erőforrás gazdálkodás alapfeltétele a mezőgazdaságnak, aminek szerves része a biodiverzitás fenntartása, illetve a vidékfejlesztés. Ezen kívül a legfontosabb európai célokat is figyelembe kell venni, mint például az Európa 2020-as stratégia, és ennek is helyt kell kapnia a kapban. A munkahelyek, munkahelyteremtés, a növekedés és a vidékfejlesztés is alapvetően fontos. A mezőgazdaság ebben nagyon fontos szerepet játszhat. Tegnap egy másik vita keretében már hallottuk, hogy az agrárterületen Európában sokkal többen foglalkoztatottak, mint például a gépjármű iparban. A mezőgazdaság Európában a legfenntarthatóbb gazdálkodást valósította meg nemzetközi összehasonlításban, és azt a fenntarthatóságot kell tovább javítanunk. A környezet barátabbá tétele a mezőgazdaságnak szintén fontos, ezt hatékonyan és eredményesen kell elérnünk. Itt közö, különböző megközelítések vannak, és kíváncsian várom a hozzászólásaikat e témában a mai vitáma. Egy észszerű végrehajtási javaslatot is figyelembe kell vennem majd a jelentésben, ehhez várom a hozzájárulásokat, és remélem, hogy az ökológiai környezetvédelmi intézkedések a második pillér keretében hatékonyan megvalósíthatók. A kérdés az, hogy hogyan alakítjuk ki a rendszert. Az ökológiai intézkedések előnye a második pillér keretében azt jelenti, hogy a környezetvédelmi intézkedéseket már öt éve vizsgáljuk, és ezek öt évre vannak kihatással, az első pillér keretében ezeknek csak egy éves kihatásuk lenne. A piaci struktúrában egyértelműen meg kell különböztetni az első és a második pillért, Szerintem ez a jövőbeni, a kap szempontjából rendkívül fontos. Véleményem szerint, és több partnerem ebben támogatott, a kis termelők definíciója tagállamonként igen eltérő. Éppen ezért úgy gondolom, hogy minden egyes tagállamnak a nemzet közötti szabályozáson belül egy meghatározott minimumot kell, hogy támogatásként nyújtsanak kis termelőknek. A 27 tagállamban tehát nemzeti szinten kell erről dönteni. Én például megállapítottam, hogy vannak olyan tagállamok, ahol 2000 négyzetméterben határozzák meg a kistermelők határát, más esetekben akár 10-15 hektár is lehet ez a határ. Ezt nem tudjuk európai szinten előírni, hogy mit jelent a kistermelő. Éppen ezért ezt úgy gondoljuk, hogy ez a nemzeti kormányok hatáskörében kell, hogy eldőljön. Minden esetre meghatározott összeggel kell támogatni a kistermelők gazdálkodását. És talán majd választ kapok az aktív termelők definíciójára is az egyes tagállamok közötti különbség a közvetlen kifizetések kapcsán mindenféleképpen orvoslandó, és erre különböző modelleket vizsgálunk. Egy azonban teljesen világos, nem engedhetjük meg, eh, hogy a jelenlegi igen komoly különbségek, eltérések fennmaradjanak az egyes tagállamok között. Itt eh, a témában eh, különböző beszélgetéseket folytattam, és eléggé meglepett, hogy itt a kiegyenlít, a kompenzációs kifizetések esetében legalább akkora eltérések vannak a tagállamok között. Van olyan tagállam, ahol a termelők hektáronként 5 től 500 eurói terme, terjedő összeget kapnak. Más országokban ez 50-től 450-ig terjed. Tehát ezeket az eltéréseket nem engedhetjük meg. És Ebben a témában is megoldást kell találnunk, és várjuk a javaslatokat. Ami pedig az ár ingadozásokat illeti. Véleményem szerint a piaci intézkedéseket fenn kell tartani egyfajta biztonsági hálóként, és ezeket kell a piaci intézkedéseknél figyelembe venni. Több termelővel beszélgettem arra vonatkozóan, hogy eh, hogyan lehet a reformot úgy kialakítani, ami egyet, eh, együttdejüleg a bürokrácia csökkentését is lehetővé teszi. Húsz éve vagyok képviselő, és húsz éve beszélünk a bürokrácia csökkentéséről, de ez gyakorlatilag sehova nem vezetett, sőt épp ellenkezőleg az administratív terhek csak növekedtek. Mint ahogy említettem, 20 éve vagyok képviselő, és közben a fiam vette át a gazdaságot. És ő is azt mondta, hogy a képviselőknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy milyen hatással vannak a döntéseik a mindennapi életre. Ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk. Számomra tehát nagyon fontos a bürokrácia leépítése a közös agrárpolitikában, és ezzel egyszerűsíthetnénk a feltételességi szabályokat, a cross-compliance szabályokat is. 2013-ban már egy szilárd pénzügyi alapot kell teremteni az agrárpolitika számára, annak érdekében, hogy egy általánosan hatékony gazdálkodást biztosítsunk, több funkciós mezőgazdaságot Európában. Az elmúlt hetek és hónapok során találkoztam olyan döntésekkel, szavazásokkal, amelyek az Európai Unió piacára történő bejutást érintik, és e tekintetben kétharmados többséggel döntött a plenáris Strasbourgban arról, hogy az állatjólét, a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem területén az előírásokat az import kapcsán is érvényesíteni kell Európában. És még egy kérdést szeretnék felvetni, ami számomra különösen érdekes, és ez kérdés a szakértőkhöz, nevezetesen, hogy a környezetvédelmi elem az első vagy a második pillérben kapjon-e helyet, a környezetbaráti megközelítést hol alkalmazzuk, hogyan kapcsoljuk ezt össze a közvetlen kifizetésekkel, a tagállamok közötti különbségeket e, e tekintetben hogyan kezeljük, és e, egy vagy több éves programokban e, érvényesítsük-e a környezetvédelmi szempontokat. Köszönöm szépen, ezzel zárom is a hozzászólásomat. Bene. Köszönöm szépen, Albert. Megnyitjuk a vitát. Az első szakaszsal, a közvetlen kifizetések témájával. Fölolvassok öt kérdést, és ezt követően azt fogom kérni a panel tagjaitól, hogy maximum 8 percben adjanak választ ezekre a kérdésekre, fejenként 8 percben. A következő kérdésekről van szó. Első kérdés. A közvetlen kifizetéseket hogyan lehetne méltányosabban elosztani a tagállamok és az európai gazdák között? Második kérdés. A környezetvédelmi aspektusait hogyan lehetne javítani a kapnak, és esetleg az első pillérben egy környezetvédelmi aspektust hogyan lehetne bevenni, milyen, elem, milyen elvek alapján. Harmadik kérdés, hogyha csökkentjük egy bizonyos küszöbérték fölött a kifizetéseket, azt hogyan lehet megvalósítani, milyen elvek alapján, és mik legyenek a fő kritériumok, amikor ezt a korlátozást bevezetjük esetleg. Negyedik kérdés, milyen lehetőségei vannak annak, hogy a kisgazdák számára speciális támogatási rendszert állítsunk föl, és hogyan kellene ezt megvalósítani. Végül az ötödik kérdés, a közleményben az aktív gazda meghatározás szerepel, és ehhez kapcsolódik a közvetlen kifizetést. Hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyan lehet jogi alapot, jogi definíciót adni az aktív gazdának? Kezdjük a COPA elnökével, Vás úrral. Kérem, hogy adjon választ erre az öt kérdésre, de 8 percnél többet kérem, hogy ne beszéljen öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Rendkívül fontos ez, mint ahogy önök is tudják, a közös agrárpolitika szempontjából, és nagyon fontos ez minden gazdának, de a fogyasztóknak egyaránt Európa szerte. Hiszen a fogyasztók élvezik leginkább, és élvezték az évek során a kap előnyeit. Enélkül ugyanis minőségi, mennyiségi élelmiszert nem tudtunk volna előállítani Európában. Most rátérve a kérdésekre, nyilván az első kérdést támogatjuk, hogy fair és igazságos elbánásra van szükség a gazdák vonatkozásában, és itt objektív kritériumok megállapítására van szükség, amelyeknek figyelembe kell venni a különböző feltételeket az egyes tagállamokban, és a tisztelt képviselő úr utalt is erre korábbi hozzászólásában. Ugyanakkor azért is fontos, mert átfogó rendszerre van szükség a kivizetések terén. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy az egyszerűségnek kell, bármely új rendszernek, a jellemzőjének kell lennie. Ez nem csak az adminisztrációra vonatkozik, hanem a gazdákra is. Ami a környezetvédelmi jellegét illeti a kapnak, hogyan lehetne ezen javítani, illetve a környezetvédelmi tétele vonatkozásában a 90-es években ez jellemző volt, mégpedig igen erőteljesen. Azt hiszem nem kell emlékeztetnem önöket ö, ö, arra, hogy a felszín alatti vizek, a talajvédelem, a ö, vadmadarak, a vadon élő madarok, ö, különböző természetes élőhelyek ö, vonatkozásában születtek irányelvek. És most mindezt figyelembe kell venni, hogyha a kereszt megfelelésre gondolunk. Tehát figyelembe kell vennünk ezeket az aspektusokat is. Nyilván szükség van erre, hogy védekezzünk például a vizek szennyezése ellen, védenünk kell a tájat, a természetes élőhelyeket. Ez minden egyes tagállamában az uniónak jelen van. Csökkentenünk kell például a rovarítószerek számát a Európában. Hát elég sok ezek közül import termék. Úgyhogy üdvözlöm azt az elképzelést, hogy ugyanolyan normákat kell itt megállapítanunk, mint a vegyi anyagok esetében. Ezen kívül van egy csomó olyan elvárás, amely nyomon követhetőséget kell, hogy biztosítsa, és a jóléti szabályozásoknak meg kell, hogy feleljen. A bizottsági javaslatban a úgynevezett greening szót használja. Ez egyáltalán nem újdonság a gazdák számára, hiszen korábban nem igazán foglalkoztunk az éghajlat változással, és elegendő volt az élelmiszerellátás is. Azonban most kihívásokkal kell szembenéznünk az EU-n belül. Ami újdonság viszont az az, hogy már a továbbiakban nem számíthatunk arra, hogy stabil árakon megfelelő mennyiségben lesz élelmiszer. Nem ö, vehetjük mindezt készpénznek. Az a helyzet, hogy az EU már annyira előre lépett az úgynevezett környezet barátabbá tétele terén a, a gazdaságoknak, hogy a többiek nem követték. A kereskedelmi főigazgatóság a a Marokkóval és más bilaterális megállapodások segítségével tovább szeretne lépni a további kereskedelmi koncesziókat adunk ezeknek az országoknak, akkor az egyik legfontosabb kulcsfontosságú gazdasági terület tűnik el nálunk. Nem szabad az importtól függnünk például energia szempontjából sem. A továbbiakban is szeretnénk még zöldesíteni a kapot, de csak egy feltétellel, nevezetesen, hogy az intézkedések ne ássák alá a továbbiakban versenyképességünket, és csökkentsék a gazdasági termelékenységet Európában. Még akkor is, hogyha zöldebb lesz valami ilyen módon, például az innováció segítségével, Egyébként csak további terheket róvunk gazdáinkra, és ez egyáltalán nem kívánatos. Nos, a közvetlen kifizetések megtartása vonatkozásában nem hisszük, hogy ezt fenn kellene tartani, mert ez nagyon sok előnyt jelent a közvéleménynek. Európában a gazdaságokat nem lehetett volna megtartani a családi körökben ilyen magas szinten. Élelmiszerbiztonság, nyomon, követhetőség, környezetvédelem, állati jólét szempontjából. Ezen kívül 28 millió embernek munkát is adott volna, ha ezt nem tettük volna. Ilyen jellegű gazdaságot, agráriumot egyszerűen nem tudjuk csak a piaci ö, mozgató erők alapján elérni. Ami az aktív gazdákat illeti, ők aktívan hozzájárulnak ezen előnyökhöz. Úgyhogy hiszük, hogy minden aktív gazdának igenis meg kell kapnia a közvetlen kifizetéseket. Ami a jövedelmek különbségeit illeti, ez nem az agrárpolitika ö, problematikája. A tagállamoknak kellene ezzel megküzdeni az adópolitikájuk keretén belül. A kap nem szociálpolitika végül is. Azzal kapcsolatban, hogy a kisgazdáknak kell-e valamilyen konkrét célzott segítség, és milyen legyen ez, nem igazán tudjuk, hogy mit ért a kisgazdák alatt a bizottság. Erről már beszéltünk az eladókkal is. A legtöbb gazda az EU-ban kicsi, a többi ö, országhoz képest, akikkel versenyzünk. 80%-a 10 hektárnál kisebb, ö, és 70%-a 5 hektárnál kisebb a területeknek. Mindenképpen kell, hogy jövőjük legyen ezeknek a gazdáknak is az agráriumban, de életképeseknek kell őket tennünk, majd struktúrális segítségek és javító ö, intézkedések segítségével, és ez szerintünk fontosak abban. Ami az aktív gazdákat illeti és a szorulók szóló kommunikét, hogyan lehet segíteni rajtuk, most vizsgáljuk őket, nyilván üdvözlendő ez a bizottsági javaslat. A kifizetéseknek az aktív gazdákra felé kell irányulniuk, de eltérőek a definíciók az EU-n belül, és a kollégáimmal együtt most ezzel foglalkozunk. Egy kritériumot mindenképpen figyelembe kell itt venni, a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem nagysága. Ezt mindenképpen figyelembe be kell venni. Úgyhogy elnök úr, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, ennyit szerettem volna elmondani. Ha bárkinek bármi kérdésem van, szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kopa elnök úr. Zavinyi asszonyi a szó. A Via Campesinától öné a szó. Jó napot kívánok, köszönöm szépen elnök úr. Nagyon fontosak ezek a kérdések, és ezeknek az alapján pontosabban végig tudtuk gondolni a bizottsági javaslatot. Ugyanakkor ezek a kérdések lehet, hogy kicsit fordított irányúak, hiszen gondoljunk arra, hogy mennyire fontos váltak a piaci instabilitási jelenségek, az ár volatilitása. A, javaslat, a javaslatot támogatjuk, több szervezet részéről is. Ezek a szervezetek egy negyedik opciót, egy negyedik képet javasoltak ezek a szervezetek azért, hogy valós piaci szabályozásra legyen lehetőség. Először kéne a jövedelmekkel foglalkozni, aztán az árakkal, és ezt követően a jövedelmekkel. A javaslat most készül. Ami pedig a közvetlen kifizetéseket illeti, itt is kicsit fordítva közelíteném meg a kérdést az öt kérdés szempontjából. Egyetértünk a bizottság céljaival, vagyis, hogy az élelmiszergyártást, élelmiszer előállítást tartsuk meg itt az Európai Unió területén, hogy vizsgáljuk meg a környezeti szempontokat, és foglalkozunk a területi különbségek kérdésével is. Az élelmiszer előállítás megtartásának a kérdése rendkívül fontossá válik, sőt nagyon komoly eh, problémává válik, hiszen Manapság a gazdasági nehézségek miatt nagyon sok gazda feladja a tevékenységét. A 4 millióan adták fel a tevékenységet, 11 millióan foglalkoznak jelenleg mezőgazdasági tevékenységgel. Emiatt mindenképpen kell foglalkoznunk az aktív gazda kérdésével, és azzal, hogy hogyan lehet megtartani a lehető legtöbb mezőgazdasági vállalkozott gazdát a következő években az Európai Unióban meg kell néznünk, hogyan lehet definiálni az aktív gazdát. Számunkra az, hogy aktív gazda, az egyszerűen azt jelenti, hogy valaki a saját munkáján keresztül élelmiszert állít elő, hozzájárul az élelmiszer előállításhoz és Európai élelmiszerbiztonságához. biztonságához. Ilyen szempontból, hogyha valaki többféle tevékenységet végez, és csak részidőben foglalkozik a tevékenységgel, azt el kell ismerni, és az ilyen személyt is gazdának, aktív gazdának kell elfogadni. Hiszen minden országban létezik ez a jelenség, és mindez lehetővé teszi, hogy alapunk legyen arra, hogy a közvetlen kifizetést pontosan kikaphatják. kaphatják Ilyen szempontból, hogyha aktív gazdákról beszélünk, akkor már is megoldódik a kis gazdaság és a kis gazda meghatározása. Hiszen, hogyha van valamilyen termelés, előállítás, még akkor is, hogyha résztevékenység keretei között történik ez, akkor is ez lehetővé fogja tenni, hogy jövedelmet szerezzen ez a vállalkozó ebből, és hogy hozzájáruljon az élelmiszerbiztonsághoz. Az első munka egységet, illetve az első munkát, ha megvizsgáljuk, akkor valóban szükséges, hogy a kisgazdák nagyobb támogatást kapjanak. A javaslaton most dolgozunk. Minden esetre számunkra nagyon fontosnak tűnik, hogy a legkisebb struktúrákat is figyelembe veszük, vegyük, hiszen hozzájárulnak jelentős mértékben az élelmiszerbiztonsághoz, és itt nem csak hipotetikus strukturális fejlődésről van szó. Véleményünk szerint egyetemű, hogy küszöböt kell meghatározni. A legnagyobb szervezetek esetében, ha maximáljuk a támogatást, az ad lehetőséget arra, hogy minden ország és minden vállalkozó, minden gazda kaphasson támogatást. Beszéltünk például gazdaságonként 100 ezer euróról, minden esetre számunkra az a fontos, hogy legyen egy konkrét összeg, hogy üzenetként ezt meg tudjuk határozni, és fontos, hogy Európában nagyon sokan foglalkozzanak mezőgazdasági tevékenységgel, és valóban aktívan foglalkozzanak a mezőgazdasági tevékenységgel ezek a vállalkozások. A támogatást esetleg az átlagjövedelem alapján lehetne meghatározni, vagy minimumjövedelem alapján. Az biztos, hogy a modulációt nem arra kell használni, hogy a szegényebb országok rosszabbul járjanak, ahol kevesebb a jövedelem. A modulációnak pontosan ellenkező a célja, ösztönöznie kell azt, hogy jobb legyen a jövedelmezőség. Természetesen támogatjuk azt, hogy a támogatás modulált legyen, és a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegye. Számunkra fontosnak tűnik, hogy ez az első pillér keretei között történjen meg, hiszen ösztönözni kell a gazdákat arra, hogy sokkal inkább környezetbarát tevékenységet végezzenek, azért, hogy olyan rendszereket állíthassanak fel, amelyek jobban hozzájárulnak az üvegházhatású gázkibocsátás elleni harchoz, és általában a klímaváltozás elleni harchoz. Ezért, hogyha bio tevékenységet, biogazdálkodás folytatókkal támogatjuk, ez mindenképpen fontos. Az egész rendszert tehát azokat kell támogatni, akik jobban figyelembe veszik a környezetvédelmi aspektusokat, és a fehérje aspektus számunkra nagyon fontos, támogatni kell Európában a protein előállítást. Ennek több aspektusa van, hiszen hosszabb a rotációs idő, jobban hozzá tud járulni a környezetvédelmi szempontok figyelembevételéhez is. Ezzel az áttekintéssel szerettünk volna választ adni az öt kérdésre, ami az első panelhez tartozik. Köszönöm. Rendben. Köszönöm, Szavinyi asszony. Corrado Pircio Biroli követé, nagyköveté a a szó. Az első kérdés, ami a közvetlen kifizetéseket illeti, egyetértünk azzal, hogy itt a közvetlen kifizetések elsősorban a földgazdálkodással függnek össze, és hektár alapon kerül kifizetésre a tagállamok által meghatározott módon. A területalapú kifizetések kapcsán politikai és administratív szempontból is bonyolultnak bizonyultak ezek, ugyanis azt láttuk, hogy túlzott kifizetések, illetve nagyon alacsony kifizetések történtek az átlaghoz képest. Ha ezeket a nehézségeket el akarjuk kezdeni, kerülni, és terület alapúvá tenni a kifizetéseket, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy a külön jogosultságokat fel kell számolni, ami tovább bonyolítja a bürokráciát. A közvetlen kifizetések alap szerepe a jövedelem stabilitás biztosítása, segíti a termelőket abban, hogy a különböző volatilitásokat elhárítsák, akár az árakban, az árfolyamokban, vagy az éghajlati viszonyokban bekövetkező ingadozásokra gondolunk. Nagyobb hangsúlyt kell szentelni a közjavak biztosításának. Ezt jelenleg mindkét pillér keretében figyelembe vesszük. A nagyobb mennyiségét lehetne biztosítani, hogyha a jelenleg meglévő intézkedéseken túlmenően is alkalmaznánk intézkedéseket. Jelenleg a 68-as cikk szerinti intézkedésekkel kapcsolatosan vannak visszaélések. Az első pillér keretében sem alkalmazó kötelező jelleggel a környezetvédelmi szempontokat, akár a Natura 2000 kapcsán, nagyon fontos, hogyha célzottabb biztosítását várjuk az egyes pillér keretében a közjavaknak, akkor a konkrét intézkedéseket nem szabad szétválasztani az első és a kettes pillér között, ugyanis ez rendkívül mértékben megnövelni a bürokráciát, az administratív terheket, és körültekintőben figyelembe kell venni, hogy a tagállamok már igen komoly lépéseket tettek meg a kistermelők esetében a közjavak biztosítására. A harmadik kérdésre rátérve, ami a maximálást illeti, erre nemmel válaszolnánk, ugyanis itt az elv és a gyakorlat eltér. A gyakorlatban a maximálás azokat sújtaná, akik a kereskedelmi szempontból leginkább kiszolgáltatott termelők, és felaprózná a mezőgazdaság versenyképességét. Az USA tapasztalata egyértelműen megmutatja, hogy ez egy hiába való harc a, köz, a kormányok, illetve a termelők között. Mit igazi, milyen maximum határ igaz, indokolja vagy határt indokol az adott kereskedelmi feltételek. És a különösen kistermelők esetében ez egy nagyon fontos megfontolás. Az általány kifizetések meghatározott méret alatti kistermelők esetében éppen ezért észszerűbbek lennének olyan esetben, amikor a termelés mennyisége nem túl nagy. Az ötös. Csak aktív termelők kapjanak-e közvetlen kifizetéseket? Természetesen mi nem mondjuk, hogy a az inaktív termelők is kapjanak támogatást a kap keretében. És nem vagyunk arról sem meggyőződve, hogy a jelenlegi definíciója a termelőnek vagy a mezőgazdasági tevékenységnek a jelenlegi rendelet értelmében helytálló az 1780-as rendeletről van szó. A referencia időszakban kis területekre vonatkozott ez a jogosultság, és olyan területekre is kiterjedt, amelyek, ahol már nem folyik mezőgazdasági termelés. Ez gyakorlatilag a rendszerre való visszaélést jelenti. Hogyan lehet ezt megállítani, ha a terület alapú kifizetésekre váltunk? Ha a föld birtokosok kifizetéseket igényelnek. Jó lehet, nem folytatnak mezőgazdasági vagy környezetbarát földgazdálkodást, akkor alig lehet indokolni a jelenlegi feltételek mellett a kifizetéseket. Ha azonban közlevakat termelnek, vagy mezőgazdasági termelést folytatnak, akkor jogosultak lehetnek ezen kívül golfpályákra vagy repülőgép leszállókra is, és egyéb nem mezőgazdasági célra felhasznált területekre is igényelnek kifizetéseket, tehát ezeket kellene szigorúban szabályozni. Pontosabban kéne definiálni, hogy a jelenlegi szabályok értelmében mi minősül mezőgazdasági területnek. Mi erőteljesen amellett szállunk sikra, hogy a hogy nincs szükség a termelők vagy a mezőgazdasági tevékenység szabályzására. Ha egyáltalán ilyenre szükség van, és arra törekszünk, hogy a közvetlen kifizetéseket zöldebbé tegyük, akkor a kap közvetlen kifizetéseket el kell választani a mezőgazdasági termékektől, és egyértelművé kell tenni, hogy a termelő mezőgazdasági termékeket előállító termelők esetében nem kell előírni, hogy mindkettőt, tehát mezőgazdasági termeléssel is foglalkozniuk kell, illetve környezetbarát módon kell termelniük. Ami az aktív termelő definícióját illeti, minden termelőnek, termelő számára elő kéne írni, hogy kellő bizonyítékokkal szolgáljanak, és ez alapján dönthetnek a hatóságok. De olyan komoly bürokratikus terhek, amelyek jelenleg vannak, nem szolgálják sem a termelők, sem a hatóságok érdekét. Köszönöm szépen. Doel úré a szó, 8 perc. Tessék. Thank you. Köszönöm. Az ÁK nevében beszélek, ez a 2020-as mezőgazdaság és vidékfejlesztési szervezet. Igazából több mint száz európai és nemzeti NGO-t csoportosítunk mi. Nagyon fontos számunkra, hogy egészen a biogazdálkodástól, a helyi mezőgazdasági termékek előállításától egyéb tevékenységeket is föl öleljünk. Egyébként több százezer embert képviselnek ezek a tagjaink. A kapa kapcsolatban közös az elképzelésünk, és ezt meg is fogalmaztuk a közleményünkben. A közleményt minden képviselőnek e-mailben elküldtünk franciául, németül és angolul és hamarosan rendelkezésre fog állni egyébként a honlapunkon is, minden hivatalos Európai Uniós nyelven. Véleményünk az, hogy aggódunk egyrészt a világ, a planéta jólétéért, másrészt az emberekért. Úgy gondoljuk, hogy a szakpolitikát radikálisan meg kell változtatni, hiszen egyre jelentősebbek a kihívások, klímaváltozás, illetve EU vállalása az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére, a biodiverzitás folyamatos elvesztése a hosszú távú élelmiszerbiztonsági aggályok és energiabiztonsági aggályok, valamint egy túl népesedett világ, amivel szembe kell, hogy nézzünk, a szegénység és az egyenlőtlenség Európában és az egész világon jellemző. Mi úgy gondoljuk, hogy a kihívásokat új megközelítésekkel tekintenünk, méghozzá a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakpolitikát másképp kell felállítani véleményünk szerint paradigmaváltásra van szükség a mezőgazdaságban és az élelmiszer rendszerekben, valamint a vidékfejlesztés eh, tekintetében. Elnök úr, a közmeghallgatás, amit egy évvel ezelőtt Csolosz biztos úr jelenlétében szerveztek, nagyon fontos volt, valamint a tavalyi júliusi konferencia is pontosan mutatja, hogy mennyire növekszik az aggodalom általánosságban ezen a területen. Az európai állampolgároknak az a véleménye, hogy kell kap, kell közös agrárpolitika, de igazából az embereket érintő problémákkal kell, hogy ez foglalkozzon egészséges és biztonságos élelmiszer, a gazdák, főleg a kisgazdák jövedelmének a biztosítása, környezetvédelem, a vidék, a táj védelme, a helyi gazdaságok támogatása, a helyi gazdaság támogatása. Ezek általánosan elterjedt aggályok, ehhez koherens szakpolitikára van szükség próbálunk új legitimitást felállítani a kaphoz és a kap költségvetéséhez. A mezőgazdaságban, ugye ez a, az első szerkasznak a témája, a közvetlen kifizetés, a 2014 és 20 között szerintünk egy folyamatos átállásra van szükség, folyamatos elmozdulásra az iparosodott, iparosított mezőgazdaságtól a fenntartható gazdálkodás felé és a fenntartható gazdálkodást a régiók változatosságára, a gazdaságok különbségére, diversifikáltságára kell építeni. Sokkal jobban oda kell figyelni a nem megújuló források felhasználására, tiszteletben kell tartani az állatjólétet. Össze kell egyeztetni az innovációt és az egyéb szempontokat széles körben pozitív környezetvédelmi és szociális eredményeket, elmozdulást kell elérni, hiszen nagyon fontosak ezek a vidéki területek Európa számára. Konkrétan átérve a kérdésekre, egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy a pénzügyi támogatást a jövőben az Európai Unió céljaihoz kell kapcsolni, nem pedig önmagában piaci intézkedésekhez újfajta intézkedésekre van szükség, piac szabályozásra, ugye ez a majd a második témája lesz a mai vitának. Ennek a rendszernek is az kell, hogy a célja legyen, hogy a gazdák korrekt, tisztességes jövedelmet tudjanak előállítani. A pénzügyi támogatást úgy kell szervezni, hogyha 2020-ra minden megfelelően alakul, akkor a kifizetéseknek a fenntartható gyakorlatot kell támogatnia, a környezetvédelmi aspektusokat kell kiemelnie, támogatnia kell a kisgazdákat és a periférikus területen gazdálkodókat, figyelembe véve a diversifikációt a gazdaságok és a vidékek szempontjából. A közvetlen kifizetés tekintetében mi úgy gondoljuk, hogy fönn kell, hogy maradjanak ezek a közvetlen kifizetések. Egyértelmű standardokhoz kell kötni, fenntartható gazdálkodási feltételekhez. A történeti jövedelmektől meg el kell választani ezeket, és méltányos jövedelmet kell biztosítani az egyes tagállamok gazdáinak, a nemzeti vásárlóerőtől ezt függetlenné kell tenni. Szerintünk ezeket a kritériumokat könnyű követni. Regresszív kell, hogy mindennek legyen az alapja. A legmagasabb hektár kifizetés az első farmer, farm területre vonatkozóan tehát arányosan a terület növekedésével arányosan csökkennie kell a támogatásnak és plusz prémiumot kell biztosítani minden egyes dolgozóért, minden egyes személyért, akit foglalkoztat a gazdaság. Ezzel a rendszerrel már is választhatunk a kis gazdaságok problémájára. Ugyanakkor olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek alapján például DES úr által alkalmazott definíció szerint minden egyes tagállamnak meg kell határoznia, hogy mit értenek kis gazdaság alatt a kettes pillér alatt egy sor intézkedésre lesz szükség, bár nem is közvetlenül, de támogatnia kell ezeknek az intézkedéseknek is a kis gazdaságokat. Például a hátrányos helyzetű területeken támogatást kell, hogy kapjanak, kis és közepes méretű vállalkozások támogatást kell, hogy kapjanak a modernizálásra is kell támogatást, hogy kapjanak. A helyi élelmiszerrendszerek szempontjából fontos gazdákat, ahol nagyon sok a kisgazda, kis gazdaság, őket is támogatni kell. Ami pedig az aktív gazda fogalmát illeti. Véleményünk szerint minden gazda, attól függetlenül, hogy teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, jogosult kell, hogy legyen a kifizetésre. Mindenki, aki területet kezel, akinek földterülete van, aki valamilyen célt szolgál, például a környezetvédelmi komponens szempontjából meg kell, hogy kapja a támogatást. Hogy tulajdonos-e a gazda, tehát a, igazából a tevékenységet végző kell, hogy kapja a támogatást, nem pedig a föld tulajdonos, kivéve, hogyha Paroli úr, ahogy említette, kivéve, hogyha maga a tulajdonos műveli a földet. Végül pedig a környezetvédelmi komponens. Véleményünk szerint a környezetvédelmi teljesítése. Köszönöm, mondja az elnök úr, le kell, hogy zárja. El, be kell, hogy fejezzem? Elnök, köszönöm. Köszönöm, Dover úr. Tiszteletben kell, hogy tartsuk az időt, különben nem tudjuk elvégezni a munkákat. Spán úr a szó, független európai dolgozói szakszervezet részéről, az, és szeretném üdvözölni az olasz szakszervezeti képviselőket is, akik most megjelentek a teremben. Öné a szó, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy nem csak az olasz szakszervezetek vannak jelen, hanem több tagállam, régi és új tagállam, északi, déli tagállam szakszervezet is képviselik, magukat, ami aláhúzza, hogy ez a téma mennyire fontos. Kb. 7 millióan dolgoznak a mezőgazdaságban Európában, és a jövőbeni kap őket élesen érint. Éppen ezért várjuk kíváncsian Desz úr jelentését, illetve a parlament iránymutatását ezzel a nagyon fontos anyaggal kapcsolatosan kap, nem csak a mezőgazdászok számára fontos, hanem a társadalmak számára is. És ez egy nagyon fontos szempontot felvet, egy kérdés, amit tisztázni kell, hogy hogyan tudjuk megtalálni az új utat. Az európai gazdaság, az európai mezőgazdaság nagyon fontos szerepet játszik a bővítés szempontjából, illetve az igazságosság szempontjából. Az új Európai Unióban hogyan lehet megtalálni az utat új tagállamok ugyanan csatlakozottak számára? Meg kell állapítani, és ennek számos oka van, de úr már ezekről szólt, hogy ezekben az országokban drámai módon visszaesett az európai gondolat támogatottsága. És ehhez hozzájárult a kap egyenlőtlen szabályzása. Az új tagállamok számára az a közös, gazdaság, közös mezőgazdasági politika egyenlőtlensége vezetett a különböző szélsőséges gondolatokhoz, és miatt is nagyon fontos, hogy egyértelmű, átlátható szabályozás valósuljon meg a kapon belül az új tagállamok vonatkozásában is. Nagy-Británia vagy Görögország között legalább akkora a különbség, mint a régi és az új tagállamok között, de a kérdés az, hogy ez mennyire indokolt vagy méltányos. Fontos az átláthatóság, és végig kell gondolni, hogy hol találunk helyet ezeknek a kiegyensúlyozott szabályoknak. És minden politikusnak, minden tagállamnak illetve az Európai Parlamentnek is komoly szerepe van ennek megoldásában. Miután eh, néhány korábbi hozzászóló ezt érintette, én ezt eh, szintén nagyon fontosnak tartom. Itt ezekben a tagállamokban több százezer munkahely szűnt meg a mezőgazdaságban. Magyarország mezőgazdasága világszerte elismert és ismert volt, és nézzük meg, hogy ma hol áll ez a mezőgazdaság. Nincsenek nagy üzemekben, a tőkéhez való hozzáférés is nehézkes, és éppen ezért sürgetőnek tartom, hogy megoldást találjunk ezekre a problémákra. A termeléstől való elválasztás, szétválasztás több munkahelyt sodort veszélybe, illetve szüntetett meg a legkülönfélébb ágazatokban. Éppen ezért a közvetlen kifizetések jövőbeni elosztását egyenletesebbé kell tenni, nem megengedhető, hogy az üzemek 20%-a kapja a kifizetések 80%-át. Természetesen az ökológiai szempontokat mindenki támogatja, ami minket illeti. A szociális szempontok azonban kevésbé kaptak hangsúlyt az anyagban, habár ez is alapvető feltétele a probléma megoldásának a klímaváltozáshoz való jobb alkalmazkodó képesség is nagyon fontos. Éppen ezért az a véleményünk, hogy az új kapnak a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számára megfelelő képzési lehetőségeket, tovább képzési lehetőségeket biztosítson. A jelentéstevő talán nem tett nem önnek nem tetszett, hogy a keret irányelvben a termeléstől való szétválasztásról is szóltunk. A mezőgazdaság egy nagyon fontos ágazat Európában. És a cross-compliance eszközéről sokan mondjuk, hogy ez bonyolult, túl bürokratikus, és nyilvánvalóan a képzés ezen a területen is segíthet, hogy a bürokráciát visszaszorítsuk. Itt a különböző költségvetési transzferek meglehetősen tetemes mértékben támogatták ezt a területet. A képzésnek is tehát megvan a szerepe abban, hogy a bürokrácia területén csökkentsük a terheket. A különböző nem bürokratikus eljárások is kialakultak, például a kockázat elemzés, kockázat kezelés és a többi. Ez egy nagyon fontos téma, és legalább annyira fontos, hogy az emberekről is gondoskodjunk. Ne tévesszük szem előtt, hogy az európai lakosság 15%-át foglalkoztatja a mezőgazdaság nem csak foglalkoztatóti minőségben, hanem tulajdonos gazdálkodóként is. Itt különböző alkalmazkodási intézkedésekre van szükség. Spanyolország és Románia esetében látunk erre példákat. És nyilván a mezőgazdaság a talajvédelem, a vízvédelem területén is nagyon fontos szerepet játszik. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor lehet, hogy a kap keretében nyilvánvalóan támogatnunk kell a barátabb gazdálkodást, annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetvédelmi problémákat, illetve hozzá tudjunk járulni a környezet víz talajvédelemhez, illetve a, vad, a biodiversitáshoz. A kérdés az, hogy a gazdaságokban hogyan fogjuk ezt a folyamatot kipontakoztatni, hogyha a szociális különböző kötelezettségeket összekapcsoljuk a szüzemekkel, és az átlagos munkabérek tekintetében is meg kell vizsgálni a statisztikákat. A éves jövedelmek 15%-át kell figyelembe venni, illetve ezeket az adatokat majd írásban is benyújtom, hiszen lejár hamarosan az időm. A kis termelők támogatása teljesen egyértelmű, ők is szerves része az európai agrármodellnek, éppen ezért a jövőben a közvetlen kifizetéseket elsősorban az alapjövedelemek támogatására kellene összpontosítani. Az aktív termelőkkel kapcsolatosan azok az aktívak, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, és akik a közös agrárpolitika céljait szolgálják. A gazdálkodó családokat fontos, hogy ne ejtsük ki ebből a rendszerből. Köszönöm szépen. Köszönöm, Spánor. Utolsó vendégünk eh, ebben a szakaszban Mella Friven asszony, Európai Élelmiszerű Konfederáció vezetője, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Azt hiszem, azt kell mondanom először is, hogy a mezőgazdaság rendkívül fontos eh, az élelmiszer és eh, italipar számára, ugyanis az európai gazda közösség termékének 71%-át használjuk fel, úgyhogy ezért nagyon fontos számunkra az agrárpolitika. Ez nagyon fontos alapanyagot szállító iparág az élelmiszer láncban, és rendkívül nagy iparágról beszélünk itt az élelmiszeriparról, nagyon nagy többletértéket képvisel mindez. Az európai mezőgazdaság és az élelmiszeripar fontos ágazat, 17 millió embert foglalkoztat a 27 tagállamban. Hosszú távú életképessége az agráriumnak és az élelmiszeriparnak elválaszthatatlan. Úgyhogy ez nagyon fontos. Az élelmiszeriparban azt szeretnénk, hogyha nem csak a mezőgazdaságra tekintenének, hanem az egész láncolatra, folyamatra, egészen a fogyasztók asztaláig vagy tányérjáig, amíg eljut az élelmiszer. A bizottság hangsúlyozta, hogy az élelmiszerbiztonság egy nagy kihívás. Úgyhogy ezért a kap egyik legfontosabb célkitűzése, ezzel tökéletesen egyetértünk. Ami minket illet, az élelmiszerbiztonság alapvetően fontos, de elválaszthatatlan a fenntarthatóságtól természetesen, akárcsak az árak nagy ingadozásának elkerülésével. Ezért aztán ide tartozik a versenyképessége is az iparágnak, beleértve a kutatást és fejlesztést is, hiszen ugyanígy kell gondolnunk ezekre a területekre is, mint az összes többi területre, amiket már említettem. Ha sikerül elérnünk ezt, az egész e, ellátási láncra pozitív hatással lenne, és úgy gondoljuk, hogy az egész ellátási láncot figyelembe kell venni, nem csak a mezőgazdaságot külön. Úgy gondoljuk, hogy a kapot fő célokra kell építeni. Mi nagy részletekbe nem bonyolódunk a viták során, hogy ki az aktív gazda, ki nem aktív gazda. A Kopa és a kollégában dolgozó kollégákkal beszéljük ezt meg, mint ahogy önök is tudják, vannak nagy vállalatok, de vannak nagyon kicsik is, és a különböző tagállamokban, az Európai Unió különböző ágazatában, legyen az a tej, a hús vagy más ágazat, is jelen van. Úgyhogy részletes vitákat nagyon nehéz szervezni. Mi mindenkit képviselünk, legyenek kicsik, vagy nagyok, újak, vagy régiek, és harcolunk azért, hogy képviselhessük őket. Azért azt elmondhatjuk, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a közös agrárpolitikának fair versenyt kell garantálni az egész EU-ban, harmonizálni kell EU szerte, elő kell, hogy segítse a termelést az EU-ban, felvállalva a gazdasági hatékonyság és az élelmiszerbiztonság kihívásait. Csökkentenie kell a szélsőséges ö, áringadozásokat, amelyeknek negatív hatásuk van, és persze úgy gondoljuk, hogy ezeknek kapcsolódniuk kell olyan piaci orientációhoz, ami az általános utat mutatja meg a kap jövőjéhez. Végezetül azt gondoljuk, hogy a további támogatás, a környezetvédelmi szempontból való fenntarthatóság az agrárgyakorlatokban csökkentheti az éghajlatváltozás és egyéb környezetvédelmi kihívásokat. Egyetértünk a jelentéskészítőjével, hogy természetesen az agrárköltségvetésnek a megfelelő eszközöket is rendelkezésre kell bocsátani, és így tudjuk csak elérni ezeket a célokat. Konkrétabban a két kérdés vonatkozásában, mert ugye több is volt, ami a közvetlen kifizetéseket illeti. Mind az első, mind a második pillér számunkra fontos a fenntarthatóság szempontjából a mezőgazdaságban. A mezőgazdasági termelés fenntarthatósága nyilván oda, ö, magával vonja gazdasági fenntarthatóságot, a közvetlen kifizetések, vidékfejlesztési intézkedések célzottak kell, hogy legyenek, hogy a gazdák előre láthassák, hogy mit várnak tőlük. Ezen kívül hosszú távú elképzeléseket kell, hogy ösztönözzenek, és hozzá kell, hogy járuljanak ahhoz, hogy vonzóvá tegyék ezt a tevékenységet. Többen is említették, egyetértünk vele, hogy az elkövetkezendő, elkövetkezendő évtizedben a fiatal gazdákat kell vonzanunk, hiszen az európai gazdaságokban 50 több mint e, európai gazdaságok több mint 50%-ában 55 évnél idősebbek a gazdák. A közvetlen kifizetések nagy kihívás. Érdekes és élénk vitát folytattunk a CIIA-án belül, végül is a fenntarthatóság a legfontosabb. Ami a környezetvédelmi szempontból fenntartható és forrás orientált gyakorlatokat illeti, ezek rendkívül fontosak megint csak, hiszen hosszú távon csak akkor biztosíthatjuk az élelmiszerellátást, hogyha ennek megfelelő intézkedéseket hozzunk a mezőgazdaságban is. Konkrét intézkedésekre van szükség a víz, a talaj minőség védelme terén, illetve a biodiverzitás megőrzése érdekében. Megint csak az élelmiszerlánc megközelítést javasoljuk, és összefogtunk más érintettekkel is. Létrehoztunk egy kerekasztalt, amely a fenntartható fogyasztást és termelést célozza meg, és közelítünk, mégpedig sikeresen a céljainkhoz. Úgyhogy azt hiszem ennyit szeretem volna elmondani, és nagyon remélem sikerült néhány kérdésre válaszolnom. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönet mindenkinek, aki válaszolott a kérdésekre. Pontosan betartottuk az időt, megnyitom a vita lehetőségét a szakbizottság tagjaival. 11 tag szerepel a listámon az egyes frakciókból. Kérem, hogy tartsák be azt, hogy maximum két percben szólnak hozzá, mert így lesz meg a lehetősége mindenkinek, hogy elmondja a véleményét. Valamint ezt követően a panel tagjainak is szeretnék gyors válaszadási lehetőséget biztosítani. Azt is kérem, hogy pontosítsák, hogy személy szerint kinek teszik föl a kérdést, ha konkrétan valakihez szeretnék irányítani föltenni a kérdést. Péter Jár képviselője a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. A kérdésemet minden paneltakhoz intézem. A közvetlen kifizetésekre vonatkozik mindez. Ennek alapindoklása az előző reform kapcsán a KASZ compliance volt. Az első kérdésem az, hogy ez így maradjon-e, vagy pedig további indokokat kellene találni a közvetlen kifizetésekre. A jelenlegi közvetlen kifizetések mértékét indokoltnak tartják-e, gondolják, hogy magasabb vagy alacsonyabb kell, hogy legyen ez a szint. Harmadik kérdésem, milyen szerepet játszik önök szerint a történeti, a múlt a vonatkozó alap a közvetlen kifizetéseknél, negyed sorban egy milyen különbségek tartanak, indokoltnak és méltányosnak a tagállamok között a közvetlen kifizetésekben, és eh, milyen különbségeket eh, tartanak eh, méltányosnak és indokoltnak adott tagállamokon belül, tehát egy-egy tagállamon belül. Ami pedig a szétválasztást illeti, illetve a maximálást, itt azokra irányul a kérdésem, akik ezt szükségesnek tartják. Ez logikusan vagy gazdaságilag milyen mérték indokolható? Itt elhangzott a 100 ezer euró, miért nem 50 ezer vagy 20 ezer? A kérdés az, hogy van-e ennek logikai indoklása, illetve a maximálását a közvetlen kifizetéseknek más feltételhez is kapcsolnák-e. Végül pedig nem kéne változtatni az önök véleménye szerint az első és a második pillér közötti arányt, esetleg növelni az egyiket a másik rovására, vagy pedig hagyjuk változatlanul. Köszönöm. Luis Capola Santos a szó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik most bevezették a panel témáját. Azért egy kicsit csalódott vagyok, hiszen öt kérdést, öt konkrét kérdést tettünk föl, és én úgy gondoltam, hogy konkrét, objektív választ fogunk kapni erre az öt kérdésre. Néhány kivételtől eltekintve viszont nem ez történt. Szeretnénk tudni, egyet értenek, vagy nem értenek egyet a közvetlen kifizetés. Erre mindenki azt mondta, hogy egyet ért. Aztán a méltányosság, néhányan azt mondták, hogy igen, néhányan azt mondták, hogy hát meg kell vizsgálni, aztán környezetvédelmi elem, szerettük volna tudni, hogy mi a véleményük a maximálásról. Úgy tűnik, hogy itt két helyek vannak. Aztán pedig a aktív gazdák támogatása volt a következő kérdés, és a kis gazdáké. Most egy nagyon objektív kérdést szeretnék feltenni. A közvetlen kifizetések kulcsfontosságú elemét képezik az új reformnak. Azt szeretném tudni objektívan, Kiindulva abból a feltevésből, hogy mindenki egyetért abba, hogy meg kell tartani a közvetlen kifizetéseket az összes gazda számára. Szeretném azt megkérdezni, hogy maguk szerint mi kell, hogy a számítás alapja legyen a közvetlen kifizetéseknek, például környezeti kritériumok, szociális kritériumok, például foglalkoztatás, egyéb kritériumok. Amennyiben igen, akkor melyek ezek az egyéb kritériumok? Köszönöm, Luis, tökéletes. Elnök helyettes Zsozé Bové szó. Oui, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is fel szeretném tenni azt a kérdést, amit az élelmiszeripar képviselőinek, képviselőinek szántam. Ugyanis erről vitatkozunk ma. A kapon belül milyen intézkedéseket szeretnének foganatosítani annak érdekében, hogy az összes gazda sose keresen kevesebbet, mint amennyit megtermel, mármint termelési költség szempontjából. Ez egyáltalán lehetséges? Ha az élelmiszeripar, de ugyanakkor a nagy ö, szupermarketek ö, ö, sem garantálják ezt. Ezt szeretném először is megkérdezni, mert ennek ugye a kap politikára nagy kihatása van. Második kérdésem a kis gazdákra vonatkozik. Itt pedig a kopához és a kampeszínai képviselőhöz is szólok. Nyilván tudják, hogy a kis gazdák, hogyha területet vesszük alapul a definíciónál, hogy 5 hektár ö, legyen a limit, 12,3 millió ö, a gazdák száma, akiknek kisebb a területe, mint 5 hektár. Na most felmerül a forgalom kérdése, és nyilván a támogatások kérdése is. És most ide szeretnék kiukadni. Mi történik ezekkel a gazdákkal? Hogyan akarják konkrétan ezt a 12,3 millió gazdát bevonni a kapba? A másik a legitimitás kérdése, hogy legitime a kap. Mindannyian szóltak erről. Pedig nyilván a legitimitásért készek fizetni az állampolgárok. Hogyan lehet legitimitásról beszélni, hogyha fenntartjuk ezeket a nagy különbségeket a nagy területek, a nagy gazdaságok és a kicsik között. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos kérdés, akár csak a környezetvédelmi. Köszönöm. Köszönöm, José. Losovic, Jacek Losovic a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem szintén a közvetlen kifizetésekre vonatkozik. Az Európai Parlament már több alkalommal szólt arról, hogy méltányosabban kellene elosztani a közvetlen kifizetéseket. A jelenlegi rendszer világos nem lehet tovább fenntartani. Több hozzászóló is megerősítette, hogy a jelenlegi rendszer túl bonyolult, nem tölti be a kívánt szerepét. A kérdés azonban, hogy hogyan változtassuk meg. Tegyük fel, hogy ugyan annyi összeg áll rendelkezésünkre a következő években a kap számára, akkor hogyan osszuk fel ezt a pénzösszeget úgy, hogy ne legyenek súrlódások a tagállamok között. A kérdésem a következő. Hogyan látják a probléma megoldását, és ha lehet, akkor javasolnám, hogy inkább konkrét választ kéne erre adni, mint általánost. Minden termelőt az EU-ban objektívan kell kezelni, figyelembe véve az igényeket. És mit gondolnak erről a javaslatról? Mit gondolnak arról, hogyha azt mondjuk, hogy az EU-ban egységesen kell kezelni a közvetlen kifizetéseket? Köszönöm. Rubkins, Alfred Rubix kollégája szó. Európai Komiszió Köszönöm, elnök úr. A bizottság, Európai Bizottság közleményében egyértelműen fogalmazott, a közvetlen kifizetési rendszert felül kell vizsgálni. A rendszert össze kell kapcsolni egy új rendszerrel, egy új támogatás felosztással, ami a céloktól kell, hogy függjön arra van szükség, hogy a rendszer gazdasági alapú legyen, és környezeti feltételekhez legyen kapcsolva. A rendszer egyszerűbb kell, hogy legyen, érthetőbb kell, hogy legyen az adófizetők és a gazdák számára. Ezekkel a kijelentésekkel teljesen egyetértek. A bizottság programja 2013-tól kezdve három lehetőséget határozott meg a két pillér felhasználása vagy alkalmazása tekintetében. Egyetértek azzal, hogy két pillérre lesz szükség a jövőben is. Hazámban, én Lettországot képviselem, az adófizetők úgy gondolják, hogy meg kell tartani a két pillért. Ugyanakkor a legfontosabb kérdés Lettország számára a közvetlen kifizetések felülvizsgálata. Hiszen ha lemondunk a le kell, hogy ha lemondunk a, a történeti kritériumokról, akkor a következő lesz a helyzet Lettországban. A jövőben a közvetlen kifizetés két részt tartalmazhat, és meghallgattam, beszéltem a szakértőkkel. Az első része az összegnek az lesz, ami a mezőgazdasági terület megtartásához kapcsolt, a második rész pedig egy olyan támogatás lesz, ami a tevékenységet támogatja. És itt lehet kritériumként például az egy főre jutó jövedelmet felhasználni, vagy pedig egyéb koeficienseket. Ezen kívül kiigazításra is szükség lesz. Hiszen figyelembe kell venni a különbségeket. valamint a hátrányos területeknek is 2013-tól kezdve különleges támogatást kell kapnia. Elnök, lejárt az idő. Az a reformrendszer, amit most állítunk össze, rendkívüli felelősséget jelent, hiszen fontos döntéseket kell hozni, ezek a döntések fogják meghatározni a jövő kapját, és több millió gazda életét fogja meghatározni. Ezért azt kérjük az érdekelt felektől, hogy célzott és pontos választ adjanak a kérdéseinkre, hiszen lehetővé kell, hogy tegyék, hogy javítsuk a jelentésünket, amit most készítünk. A közvetlen jövedelmapú kifizetések historikus kifizetéshez kapcsoltak. Hallottuk az előadóktól, hogy jelentős a különbség európai szinten. Úgy gondolják, hogy ha átállunk egy másik rendszerre, akkor kell egy átállási időt is meghatároznunk. Mennyi, mennyi ideig tartson ez az átállás? hozzáállás, hiszen nem szabad különbségeknek, nem szabad problémákat okoznunk a gazdáknak az egyikről a másik rendszerre történő átállásnál. Egyébként a mezőgazdaságban a tevékenységek, a termelési feltételek rendkívül eltérőek Európa szerte. Ezért plusz kritériumokat is figyelembe kell venni, nem csak a területet, amikor meghatározzuk a közvetlen kifizetés mértékét. Azt hallottuk az egyik előadótól, hogy egy 10 hektáros vállalkozást lehet kicsinek tekinteni, hogyha például például gabonát extenszív módon termeszt, de lehet nagynak is tekinteni, hogyha intenzív termesztéssel foglalkozik, például gyümölcs termesztéssel. Ezért a különböző tagállamokban plusz kritériumokat kell felállítani. Úgy gondolják-e, hogy például termelési érték, az alkalmazottak száma, az fenntartási költségek, az életszínvonal az egyes tagállamokban, ezek lehetnek plusz kritériumok, amikor méltányosabban akarjuk kiosztani a támogatást a tagállamok között és a tagállamokon belül. Elő, köszönöm Giovanni Lavia. Adam Szikéreszki a szó zacznę od uwag ogólnych. rolnictwo ma swoją specyfikę praca człowieka jest połączona. általános megjegyzésekkel szeretném kezdeni. a munka a biológiával függ össze és azt hiszem, hogy ezt az ágazatot egy kicsit eltérő szempontból kell szemlélnünk. Nézzük meg, hogy mit ért el a közös agrárpolitika. Milyen helyzetben vannak most a gazdálkodók, akár jövedelem, kor vagy egyéb szempontból. Miért van az, hogy a gazdák gyakorlatilag hallgatólagosan elfogadják a különböző információkat a kapról. Ez egy közös politika, amit más költségvetés nem támogat. Mi történik a világban? A világ támogatja a mezőgazdaság fejlődését, vegyük csak a VTO-t, ahol a mezőgazdaság vesztes oldalon áll. A 2009-ben kialakult rendszer, illetve 2002-ben kialakult rendszer, 2003-ban került reformra, itt új feltételek kerültek bevezetésre, és ez még a bővítéstől független volt. Az újonnan csatlakozókat ezek a feltételek nem érintették. 12 év telt el, amint rendkívül hosszú idő a mezőgazdaságban. Van közös agrárpolitikánk, egységes belső piac, vannak különböző szociális, környezeti, minőségi standardok, tehát a versenyképességben egyelő feltételek uralkodnak. Ugyanakkor a gazdák, például a lengyel gazdák Németországban vásárolják a műtrágyát. Ezekről a dolgokról a bővítési folyamat során is tárgyaltunk, de most térjünk rá a kistermelőkre. A kistermelők kevés főt foglalkoztatnak, és úgy tűnik, hogy nem szorulnak külön támogatásra, elnézést a hozzászóló kikapcsolta a mikrofon. Elnök, elnézést, de lejárt az ideje. Gar- Erans Garcia a szó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot említsek meg, amit szerintem figyelembe kell venni. Egyszerűen elkerülhetetlen a közvetlen kifizetések felülvizsgálata de ugyanakkor nem szabad csak dogmatikus elképzeléseket megfogalmaznunk, amelyek a jelenlegi rendszerből fakadnak, mert egyébként továbbra is probléma lesz mindez, hiszen egyre magasabbak az előállítási költségek, és figyelembe kell vennünk azokat a sajátos termelési módokat is, amelyek léteznek. Az intenzív gazdálkodás, amely megfelel mondjuk az EU-s előírásoknak, és nem kap megfelelő közvetlen kifizetési támogatást, egyszerűen eltűnhet. A kapon belül azonban nagyon nehéz a terminológiákat értelmezni. Amikor viszont újra felosztjuk a támogatásokat, a támogatások kapon belüli államosításának kérdése kerül a középpontba. Úgyhogy felvetődik a kérdés, hogy újraállomosítsuk -e ezeket, vagy sem. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti. Ön szerint a közvetlen célkitűzések közé kell sorolni ezeket? Mi a helyzet a foglalkoztatottsággal, amelyet a gazdák biztosítanak? Aztán szeretném hallani a véleményét például az egyszerűsítésről. Szerintem el kellene kerülnünk egy olyan helyzetet, amelyben a gazdák a bürokratikus terhek miatt fordítanak hátat ennek a tevékenységnek. Mit jelent egészen pontosan az egyszerűsítést? Egy konkrét példával élne? Ezen kívül Ön szerint az európai közösségi költségvetésnek kéne 100%-ban támogatni őket? Sandra Kányéti, a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék föltenni egy eh, kérdést az összes szakértőnek, hiszen eh, mindannyian beszéltek az objektív kritériumokról, amikor a közvetlen kifizetések meghatározására kerül sor. A lett eh, gazdákkal konzultációt folytatunk, és ők több objektív kritériumot javasolnak. Az egyik a gazdasági tevékenységre használt terület, aztán az egyfőre jutó személyi jövedelem, vagy, vagy nemzeti jövedelem, aztán a fenntartási költségek, beleértve a technikai jellegű költséget, az amortizációt, az üzemanyagot és a munkaerőt is. Úgy gondolják e hogy ezek fontos kritériumok lehetnek a céljaink eléréséhez? azért, hogy méltányosabb legyen a jövedelmeloszlás, illetve hogy méltányosabb legyen a támogatás az Európai Unióban. Minden tagállamnakban biztosítani kell a mezőgazdasági vállalkozók a gazdák számára egy bizonyos minimum küszöbértéket az Európai Uniós átlaghoz kötve. A lett gazdák úgy gondolják, hogy a küszöbérték legalább 75%-os kell, hogy legyen. Önök szerint ez egy méltányos és jogos, korrekt javaslat? Hogyan lehet egy magasabb küszöböt esetleg meghatározni, illetve hektáronként mennyi legyen a támogatás az egyes tagállamokban, amit a gazdák kapnak? Az elvek megfelelnek-e véleményük szerint a jövőbeni kapnak? Utolsó kérdés, az átállási idő. Ahogy mindenki tudja, az új tagállamok 2004 óta egy átmeneti időszakot élnek, és 2013-ban érik el körülbelül a 100%-ot a történeti adatokhoz képest az egyes tagállami számításoknak megfelelően. Mennyi ideig tarthat a következő időszak? Köszönöm szépen. Papasztánkos képviselője a szó. Köszönöm szépen. Két pontot szeretnék említeni. A méltányos elosztás a közvetlen kifizetéseknek a bizottság szerint a méltányos elosztás nem jelent egyenlő elosztást. Az általány összeg nem erre vonatkozna. Különböző régiók vannak, különböző tagállamok, ahol a termelési költségek eltérnek, a foglalkoztatottság, illetve a gazdasági helyzet is eltérő. Milyen kritériumokat kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy az eszközöket, a forrásokat igazságosan, méltányosan osszuk el? tekintettel az említett különbségekre másodszorban. Bizonyos intézkedéseket át kellene csoportosítani a másodikból az első pillérbe, ilyenek például a környezetvédelmi intézkedések. Az egyik osz, pillérből a másikba történő átcsoportosítás mennyire érintené az első pillér forrásainak újra elosztását. Én a kérdésemet minden résztvevőhöz, minden paneltakhoz intézem, és hálás lennék a válaszukért. Köszönöm, George. Az utolsó a 11 hozzászóló közül, Diana Dutz, a szó. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a, az előadók hozzászólását. Az első kérdésre szeretnék rákérdezni. Az első pillér keretében méltányosabban kellene elosztani a forrásokat. Itt többen elmondták, hogy sajnos, sajnálatos, hogy nem áttekinthetőbb a rendszer. Én ennél békülékenyebben fogalmaznék. Én azt mondanám, hogy egyáltalán nem nincs egyértelműség, világosság a bizottságon belül és a bizottság sem tett lépéseket ennek érdekében. Észak-Írországban például a közvetlen kifizetések alapvetően fontosak, és szeretném megismerni a véleményüket, hogy önök szerint milyen kritériumok mentén kellene meghatározni a közvetlen kifizetéseket, a földérték, termelési rendszer, regionális rugalmasság, tehát ezeknek nem kellene érvényesülniük a rendszerben. Ezek rendkívül fontos kérdések a termelőink számára, akik abszolút szkeptikusan látják a dolgok jelenlegi állását. Ugyanakkor szeretnék szólni az első pillér keretében történő kifizetések zöldebbé tételéről is. Sokan azt mondták, hogy ez sokkal inkább kitettebb, sokkal nagyobb kitettséget jelent majd számunkra a cross-compliance tekintetében. Nem szabad az embereket a bürokrácia békjójában megkötni. A bizottság komoly hangsúlyt helyez a kap legitimitására. Szeretném, ha elmondanák, az ezzel kapcsolatos véleményüket. Véleményem szerint a kap egy teljesen legitim szakpolitika. Ennek nem szabad szociális vagy környezetvédelmi politikává válnia. Ennek a célja, hogy az élelmiszertermelést támogatott módon, biztonságosan, a fogyasztók számára biztonságos módon valósítsa meg. Úgyhogy a legitimitás kérdésével is foglalkozni kell. Itt vél. Köszönöm, mondja az elnök a panel minden tagjának kettő percet adunk, hogy válaszoljanak a föltett kérdésekre, amelyeket a képviselők tettek fel. Ezt követi majd a második szakasz, úgyhogy majd még lesz lehetőségük beszélni. Kezdjük a KOPA elnökével, Vos úrral. Kettő perc. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nem hiszem, hogy két percben minden kérdésre tudok válaszolni, de minden esetre azt hiszem, hogy már Dodds asszony az első részre válaszolt is, ami a célkitűzések kritériumait illeti. Ez ugyanis nem egyszerű kérdés. Én gazdákat képviselek, elnök úr, és a gazdák mindennél jobban szeretnék azt, hogy a piacról a termékeikért megkapják a jövedelmet, ami illeti őket és egészen addig, amíg a kap meg nem változott, a 90-es évek elején ehhez voltak hozzászokva. Amikor bevezették a közvetlen kifizetési rendszert, ami a termeléshez kapcsolódott. Aztán egy más rendszer vezettek be, ez a történelmi termeléshez kapcsolódott. És ugye itt az első kérdés, ami felvetődött ma, hogy milyen új kritériumokkal lehetne megindokolni a kifizetéseket. Hát az EU-nak, vagyis az adófizetőknek a régi rendszer sokkal kevesebbe került, amikor ö, piaci támogatás létezett, mert nem ö, változtak olyan mértékben az árak, úgyhogy a fogyasztó is sokkal nagyobb stabilitással élhetett. Most viszont, hogy az árak instabilakká váltak, változókká váltak. E, ez egyáltalán nem jó sem a gazdáknak, sem a fogyasztóknak, és ez csökkenti csak a termelést Európa szerte. Nem hiszem, hogy ez a jövőre nézve bárkinek is jó lenne. És szerintem az lesz a vége, hogy visszatérünk oda, ahonnan kiindultunk az elején. Azt hiszem, a lett hölgy az objektív kritériumok vonatkozásában nagyon jó dolgokat mondott, amiket figyelembe kellene venni, de talán tényleg átmenet időszakra van szükség, és figyelembe kell venni az eddigi kifizetéseket, mert egyszerűen nem lehet megszüntetni egy rendszert a jelenlegi helyzetben, anélkül, hogy valami értelmes átmeneti időszakot nevezetnénk be. Köszönöm. Köszönöm a kopa elnökének a válaszokat. Szavíny asszony a szó, ön is kettő percet kap. Rövid leszek egy vidéki szervezetet, gazda szervezetet képviselek. A gazdák igazából elsősorban a jövedelemben gondolkoznak. Ha nincs jövedelem, az az igazi probléma. És ez meg is magyarázza, hogy miért depressziósak nagyon sokan. Nem is vesznek részt a vitában azért, mert csalódottak, elegük van belőle, és kivárják, hogy mi fog történni fatalista módon. Igazából a 92-es reformtól kezdve azt várjuk, hogy a termési költségeink megtérüljenek, és ilyen legyen a politika. A támogatás emiatt rendkívül fontos. A javaslataink természetesen azt célozzák, hogy az ármegosztás, a piac szabályozás jobb legyen, de ilyen feltételek között is nagyon jól tudjuk, hogy mivel különbségek vannak a termelékenységek, a termési költségek között, az egyes területek között, hegyi területek, periférikus területek, tehát mindenképpen szükség lesz a támogatásokra a jövőben is. Aztán a, a küszöbérték vagy a maximálás kérdése Számunkra ezt társadalmilag kell megközelíteni, hiszen a bizonyos kezekben nagyon sok állami támogatás jut, mások pedig egyáltalán nem kapnak. Viszont a gazdák között is növekszik a verseny hogyha nincs maximálva a támogatás, akkor vannak olyan gazdák, vagy lesznek olyan gazdák, akik plusz területet fognak vásárolni, és egyre nagyobbá tud válni a gazdaságuk. Épp ezért korlátozni kell a támogatást, végig kell gondolni, hogy melyek a jövedelmezőbb tevékenységek, melyek a kevésbé jövedelmezőek, és melyeket kell támogatni. Tehát ne a termelékenyebb terület felé menjen el a teljes támogatás. Köszönöm. A következő a szó, kettő perc. A legtöbben a közvetlen kivizetésekhez szóltak hozzá. Nagyon fontos a 30-40 százalék a gazdáknak közvetlen kifizetésben részesül, és ez egy komoly probléma Európában. Enélkül azonban sokan egyszerűen tönkre mennének, és kevesebb lenne a közjavak termelése. Másodszorban, ami a szintet vagy a mértéket illeti, maradjon-e változatlan, legyen-e magasabb vagy alacsonyabb. Szerintem legalább szinten kéne maradnia, ugyanis itt új célokat fogalmazunk meg a közös agrárpolitikában, Említettük a piacok és az éghajlat ingadozását, az egyensúly hiányt az élelmiszerláncban és a többi. Hogyan tudjuk ezeket a célokat elérni, hogyha nincs, nem áll rendelkezésre pénz? Végezetül pedig, ami az eloszlás, elosztást illeti, a képviselő úrnak igaza volt, aki azt mondta, hogy a szakbizottságon belül sincs egyetértés. És gyakorlatilag ez mindenhol így van. A bizottságon belül, a tanácson belül, és mindenütt. Semmilyen kritériumban nem tudtunk megállapodni, ugyanis bármilyen kritériumot választunk is, mindig lesz egy kisebbségi blokk, illetve egy blokkoló kisebbség a tagállamok részéről, ha azt mondjuk, hogy senkinek kapjon 75% vagy 80%-nál többet, és ezt a pénzt azoktól veszük el, akik az átlagnál többet kapnak nemzeti alapon, akkor nem tudom, hogy ezt hogy lehet megszervezni. De én őszintén más kiutat nem látok ebből a helyzetből. Tehát erről beszélünk túl sokat, és nem a kap reformjáról. Szerintem ezt kéne előbb megoldani és lesöpörni. Köszönöm. Doel asszony a szó, kettő perc. Doel úré. Uh, Köszönöm. Azt hiszem világosan válaszoltam az egyik kérdésre, ami az volt, hogy hogy lehet a kifizetések között fair ö, helyzetet teremteni. Én azt javasoltam, hogy a vásárlóerő paritáshoz kell ezt alakítani ezekről vannak statisztikai adatok, és tükrözik a jövedelemszinteket, a vásárlóerőt az adott országban. Úgyhogy ez fair módja lenne az eljárásnak. Abszurdum lenne, hogyha Európában teljes egyenlőség felé akarnánk elindulni, amikor még óriási különbségek vannak jövedelmi szempontból az országok között. De hogy nő a jövedelem egy adott országban, a gazdák is egy 7 éves ciklusban ennek megfelelően kapnának kifizet, befizetéseket. Na most, ami az országokon belüli különbségeket illeti, kell-e különbség? Szerintem nem, mert megvan a jövedelmi ö, térkép egy országban. Mi a helyzet a közvetlen kifizetésekkel? Nos, a javaslatunk először is az volt, hogy a jövedelem és egyéb különbségeket el kell ismerni, másodszorban különböző méretűek a gazdaságok. Az összes felhasználásával kapcsolatban kellene megoldást találnunk. Azt javasoltuk, de nem volt időm ezt elmondani korábban, hogy célzott kifizetések legyenek azon gazdák számára, akik a természeti szempontból nagyértékű területeket kívánnak megművelni, aztán a széntárolásos megoldások vonatkozásában is, csak hogy néhányat említsek a javaslatok közül. És persze kellene gondolnunk a kereszt megfelelése is. Köszönöm. Köszönöm, Dauer úr. Spán úrnak adom át a szót, önél szó, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A kap már hagyományá, tradícióvá vált. Mezőgazdasági, európai mezőgazdasági modellünknek az egyik jellemzője a kap. Aki erőszakosan változtatni akarja a kapot, nem lesz sikeres. El kell ismerni, hogy a mezőgazdaság megváltozott, a társadalom megváltozott, úgyhogy ki kell igazítani a kapot, új aspektusokat kell figyelembe venni, és a támogatások rendszerét is át kell alakítani. Már egy olyan helyzet alakult ki, amelyben már nem csak arról van szó, hogy biztosítani kell az élelmiszerellátást Európában, hanem a foglalkoztatás is fontos aspektussá vált, hiszen az egyik stratégiai célja az Európai Uniónak a foglalkoztatás növelése, és ezért a kap egyik célja is ez. 2012-ben fogunk majd erről konkrétan beszélni, amikor megnyitjuk a kapukat. Természetesen fontos a méltányosság, fontos az igazságosság. Maga a szociális modell nem sikeres, ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy mindenki megtalálja a saját helyét a társadalomban. De egyértelműen kell fogalmaznunk, és pontosan meg kell, hogy mondjuk, hogy milyen paramétereket használunk. Átlagjövedelem például lehet egy jó kritérium, de lehet, hogy vannak ennél jobb kritériumok is. A, a szakértőkkel kell együtt dolgozni, ők nagyon szívesen támogat, segítenek ezeknek a témáknak a feltárásában. Nem szabad egymással szembeállítani a kis és a nagy gazdaságokat, már csak azért sem, mert nagyon sok mezőgazdasági vállalkozásnak ez súlyos problémát okozna azt is meg kell oldani, hogy az élelmiszeripar és az élelmiszerellátási lánc fönnmaradhasson. Mela Frien asszonyé most a szó kettő perc. Köszönöm szépen. Elég nehéz mindenre ilyen rövid idő alatt válaszolni, de szeretnék visszatérni egy-két gondolatra. Először is, ami a legutolsó megjegyzést illeti, a kap vonatkozásában, ugye ez gyakorlatilag agrárpolitika, nem pedig szociálpolitika. Ami az élelmiszeripart illeti, mi egyetértünk abban, hogy nem szabad fölapróznunk különböző ágazatokra az egészet. A legjobb megközelítés a koherens megközelítés. Ugyanis nagyon nehéz egy politikát ö, ö, stabilan megtartani, hogyha csak a magas szintű fórumokat célozza meg. Koherens megoldásra van szükség, ez az egyik ajánlása a 30 közül egy magas szintű csoportnak. Nagyon sok a politika, amivel meg kell birkóznunk, ezért egyeztetni kell ezeket a szabályokat, úgyhogy azt kell mondanunk, igen, figyelembe kell vennünk mind a szociális, mind a környezetvédelmi fenntarthatósági szempontokat is. Ennyi a válaszom erre a kérdésre ami az újraállamosítást illeti. Nem, nem. Mi nem hisszük, hogy ez jó ötlet lenne. Azt szeretnénk, hogyha EU, EU szinten lenne megoldás. És így áttérnék Bové úr az önkérdésére. Ön azt említette, hogy a termelési költség alatti kifizetés. Hát ez nagyon komoly kérdés. Ha ilyesmi előfordul, biztos vagyok benne, hogy mindannyian ellenezzük ezt. Tegnap a kiskereskedőkkel vitattuk meg ezt a kérdést. Úgyhogy tényleg elítélendő ez a gyakorlat. Ez az egyik feladata a magas szintű fórumnak, hogy ezzel foglalkozom, bizonyára ön is tudja. Nagyon sok ö, ö, olyan ö, testület alakult, amely ezzel foglalkozik. Nyilván még egy kis időre szükség van, hogy megvizsgáljuk a helyzetet a teljes élelmiszerlánc vonatkozásában, de pontosan ezeket a problémákat szeretnénk kiköszöbölni. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek, nagyon jól betartottuk az időket, úgyhogy a kettes szakaszra térünk át, piaci intézkedések. Most fölolvasok három kérdést, és azt fogom kérni a panel tagjaitól, hogy maximum három percben adjanak választ a kérdésekre. A panel Ben a Kopa helyett a Kogéka, vagy Kocseka elnöke Brunior veszi át a szerepet. A következő kérdésekről van szó. Hogyan kapcsolódik akár potenciálisan is a piaci intézkedések és a nemzetközi kereskedelmi szakpolitika? Hogyan lehet biztosítani a jövőben a biztonsági hálót az európai gazdák számára, figyelembe venve a kockázatokat és a derivátumok piacának a helyzetét. Végül milyen intézkedések szükségesek azért, hogy a gazdák számára méltányos jövedelmet biztosítsunk a általuk előállított termékekért és az általuk nyújtott szolgáltatásokért. Mella Frigni asszony, jönné a szó, három perc. Thank you. Um, we think... Köszönöm. Az élelmiszeripar szempontjából úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés készlet rendkívül fontos, hogy az árvolatilitás ellen föl lehessen lépni. A, nagyon magasak a árak, a konzultációs szöveg is, a bizottsági közlemény is részletesen foglalkozik a kérdéssel. A kap jövőjének biztosítani kell az ellátás biztonságot, és a pillanatnyi piac egyensúlytalanságok ellen kell majd föllépni. Átláthatóak kell, hogy legyenek ezek az eszközök, szektorális alapon kell, hogy működjenek, és az ellátási láncot kell, hogy megcélozzák. Olyan kereskedelmi szakpolitikákat kell kidolgozni, amelyekben a párhuzamosságokat tudjuk hangsúlyozni, illetve az export támogató rendszereket le lehet építeni 2013-ban fognak ezek lezárulni, hiszen a WTO tagságnak is ez feltétele volt. Többféle piaci beavatkozási eszközt le kellett építeni a WTO tagság miatt. Aztán eh, a biztonsági hálónak mi lesz a jövője? Mi úgy gondoljuk, hogy egy sor eszköz hasznos azért, hogy a válsághelyzeteket meg tudjuk előzni. Nem teljesen értünk egyet a listával, de példákat tudunk mondani. Például a kockázatkezelési eszközök, amelyekről beszéltünk, segíthetik-e, hogy az ár és termelési kockázatokkal szembenézzenek a gazdák. A második pillár részeként ez megfelel a vétős előírásoknak. Megvizsgáltuk a konkrét piaci helyzetet, és hogy milyen árkockázatok merülnek föl, ár volatilitási kockázatok. A piac jövőbeni alakulása az egyéni kezdeményezésektől is függ, minden esetre a információval lehet támogatni a piaci szereplőket. Sajnos lejárt az időm. Sorry, I saw, I saw you. Elnézést, úgy láttam, hogy azt jelzi, hogy lejárt az időm. Elnézést. Tehát milyen intézkedésekre van szükség a termelés megfelelő megterüléséhez? Több eszközre van szükség, piaci intézkedésekre, például a biztonsági hálókra, a származékos árupiacok is segíthetnek, és ezek a második pillérben kaphatnak helyet, ami a versenyképesség szempontjából is jó lehet. A beruházások, illetve a korszerűsítési támogatása, az ismereteket elősegítő intézkedések, a minőségi, minőségbiztosítási rendszerek elősegítése, az erőforrás hatékonyság erősítése, illetve a megfelelő mezőgazdasági gyakorlatok adhatnak választ a kihívásokra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Paolo Bruni, Kozseka elnöki a szó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Az előző szakaszban a kollégám a Kopa elnökkel szólt, szólalt föl, én a kozsákat képviselem, 38 szövetkezetet képviselünk, összesen 360 milliárd euró a forgalma ezeknek a gazdák, gazdaságoknak. Gyorsan válaszolok a három kérdésre. Szeretnék ugyanakkor köszönetet mondani, hogy lehetőséget adtak, hogy részt vegyünk a mai eszmecserén. A első kérdés, nemzetközi kereskedelmi szakpolitikák. Véleményünk szerint ez valóban igazi uniós téma, és több figyelmet érdemel. Vagyis a nemzetközi kereskedelmi politikára jobban oda kell figyelni. Minden egyes engedmény plusz nehézséget okoz az európai gazdákra. Gondoljunk csak a Mercosur és Marokko esetére. Az Európai Szövetkezetek számára rendkívüli problémás helyzet alakult ki emiatt. Ezért ehhez a fejezethez tartozik minden szabály, minden minőségi standard, hiszen ezek nem azonosak az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül. Szeretném azt is jelezni, hogy van egy nagyon dicséretes kezdeményezés, amelyet júliusban indított be az Európai Parlament. A származás, az eredet megjelöléses címkézésre gondolok hiszen sajnos ugyanakkor az e-, egészségügyi tanácsnál visszalépés történt ebben a témában, ezért mi azt kérjük, hogy a parlament újra vegye elő a címkézés, az eredet megjelölés témáját. Véleményünk szerint ez alapvetően fontos hogy megtartsuk a mezőgazdasági tevékenységet Európában, ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatást is megtartjuk. A dolgozói képviselő említette, hogy 7 millióan dolgoznak a mezőgazdaságban. Én viszont ehhez hozzá szeretném tenni, hogy Európában 6 dolgozó közül egy közvetlenül vagy közvetetten a mezőgazdaságtól függ. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a mezőgazdasági tevékenységet megtartsuk Európában. második kérdés. Mm kockázatkezelési eszközök. Ezek rendkívül fontosak, szükségesek, elég, ha az ár szélsőséges mozgására gondolunk, sertéshús, tej, egészen az év, tavalyi évi gabona esetében. Ezek az ármozgások is bizonyítják, hogy milyen hatalmas kockázatnak vannak kitéve a gazdák. Utolsó kérdés, hogyan lehet biztosítani egy korrekt vagy méltányosabb jövedelmet a gazdák számára? ki kell alakítani egy új egyensúlyt az élelmiszerlánc mentén, hiszen az élelmiszerláncnak a szereplői nem ugyanolyan kezelésben részesednek. A legrosszabb helyzetben vannak a mezőgazdasági vállalkozók, a gazdák. Úgy gondoljuk, hogy a termelői szervezetek, amelyek igazából a gazdák gazdaságok és a piac között vannak, ők esetleg hozzá tudnának járulni az Európai Parlament ilyen irányú tevékenységéhez. Köszönöm, Bruni úr. Szavényi asszony, a szó, három perc. Köszönöm szépen. Na most, ami az a piac kérdéseit illeti, nagyon fontosak, és a negyedik opcióhoz tartoznak, amelyeket javasoltunk. Azért fontos, még akkor is, hogyha fontosak a támogatások, nem elfelejteni azt, hogy a forgalom 50, 60, 80, 100 százalékban bizonyos esetekben, bizonyos termékek esetében bizonyos országokban, attól függ, hogy hogy lehet elértékesíteni a termékeket. Úgyhogy az ár rendkívül fontos a jövedelem szempontjából, és nem szabad elfeledkezni róla. A bizottság gyakorta beszél a védőhálóról, ami minket illet inkább fontosabb egy úgynevezett eszköztár emlegetése, ami a legkülönfélébb eszközöket tartalmazza, hogy az árak ingadozásával szembe lehessen nézni. Ez a legfontosabb probléma ugyanis. Az eszközök között a kockázatkezelés, amit a bizottság javasol, nem igazán jó, mert ez csak ilyen kókányolás Nyilván az okokat nem javítja, nem a lényegi problémát célozza meg, úgyhogy nem a feltett kérdésekre válaszol. Na most, ami a piacot illeti, amikor a spekulátorok jelennek meg rajta, nem biztosíthatja azt a stabilitást, amire szükségünk van. Ugyanez a helyzet a biztosítékokkal. Azon biztosítékokkal, amelyek nyilvánvalóan a szanitér kérdésekre vonatkoznak, az éghajlati kérdésekre vonatkoznak, fontosak lehetnek. De amikor a jövedelem más problémákhoz kapcsolódik, nyilván ez nem válaszolhat a kihívás fontosságú kérdésére. Úgyhogy számunkra rendkívül fontos, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre, amelyek lehet, hogy néha kés, régiek, de jól karbantartottak és felhasználhatók az, abban az adott pillanatban, amikor szükség van rájuk. Akkor tényleg normális jövedelemmel biz, ö, rendelkezhetnek a gazdák. Ezen eszközök között számunkra rendkívül fontos, például a termelés befolyásolása, hogy ne legyen túl sok, se túl kevés a megtermelt mennyiség, attól függően, hogy milyen szükséglet jelentkezik Európában. Hogy ne kell szubvencionálni például az exportokat. Aztán ott van a tejkvóták kérdése, amely a tejpiacon nagyon jó stabilitást ért el éveken keresztül. Szeretnék a készletekről is beszélni, a stratégiai készletekről például. Ott van a gabonafélék készlete, amely stabilitást jelenthetne, és élelmiszerbiztonságot is, élelmiszer ellátási biztonságot, ami megint csak fontos. Nem szabad elfeledkeznünk a arról sem, hogy nemzetközi szinten az instabilitás óriási válságokat idézett elő politikai szempontból is. Úgy gondolom, hogy az európai politikák vonatkozásából nagy a felelősségünk, hogy a már jól bevált eszközöket ne dobjuk el, és amelyeket föl is használhatnánk most, amikor kell elnök. Köszönöm szépen, Szevényi asszony, Spán úr következik. Spán elnök úr, három percre a szó. Igen, a nemzetközi kereskedelmi politika politikát természetesen Európában is meg kell valósítani, de épp úgy, mint az élelmiszerbizottságot, az biztonságot, az élelmiszerellátás autonómiáját. Egyetértek az előttem szólókkal. Először is egy megfelelő ellátásról kell gondoskodni a saját lakosságunk számára, és utána beszélhetünk az importról. Ugyanakkor viszont hosszabb viták során úgy döntöttünk, hogy itt export támogatásról nem beszélünk. A régiók fejlődése is komoly felelősség. A szolgáltatások és az ipari termékek esetében ez összehasonlítási alap lehet. Ezeknek a termelését el lehet tolni, vagy lehet ütemezni. Ugyanakkor az élelmiszer termelés, az élelmiszer termékek esetében, ha az egyenlő bánásmódról beszélünk, ez egy ideológiai dolog, és gyakorlatilag a szabadkereskedelemről nem beszélhetünk oly mértékben a mezőgazdasági termékekben. Multilaterális megoldásra van szükség, ugyanakkor a fenntarthatóságról sem feledkezhetünk meg. A kockázatkezelési eszközöket azok adják a kezünkben, akik gyakran a jelenlegi biztonsági eszközök lebontásán dolgoznak. Ezek nem új eszközök. Először ezeket a gyakorlatban kell kipróbálni, megfelelően értékelni. Erre a múltban nem került még sor, éppen ezért szerintem a szakbizottságnak kellene ezeket az eszközöket megvizsgálni, és eh, éppen ezért eh, támogattam az előttem szólókat eh, ebben az ügyben. Ami az élelmiszerárakat illeti, mint szociális partnerek aktívan részt veszünk az élelmiszer lánc ár tendenciájának figyelésében. A közös agrárpolitika az ár csökkenés, árak csökkentéséhez járult hozzá, és ennek ellenére az a helyzet, hogy a alapanyagok és termelő eszközök ára, amelyeket a mezőgazdaság felhasznál, egyre emelkedik. Éppen ezért a mezőgazdasági termelők helyzetét az élelmiszerlánc más részvevőihez képest erősíteni kell. Így lehet elérni áremelkedést, ami pedig a béreket illeti a mezőgazdaságban. 70 a béreknek összehasonlítható a szolgáltatási, illetve az ipari szektorhoz, ugyanakkor itt a szakképzett munkaerőszáma elmarad. Új lehetőségeket kell találni, ezt természetesen nem lehet kizárólag az agrárpolitika keretében megoldani, de erre a kérdése is oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Spán úr, Vinszó Piróli úr kap szót, ami az első kérdést illeti, a kereskedelmi kapcsolatok kérdését. A reformmal eh, alkalmazzuk a WTO elveket, ehhez ragaszkodni kell. És ha eh, nem is a trópus eh, ideglenes termékek esetében a protekcionizmust fenn ami nem érinti a fejlődő országokat, kivéve Latin Amerikát. A kap mennyire kompatibilis a nemzetközi kereskedelemmel. Mint ahogy egyesek már elmondták, itt most a tárgyalásokat a Mercosur országokkal megkezdtük, ami szerintem egy felelőtlen lépés a kap jövője szempontjából, és ennek sokkal nagyobb hatása lesz, mint bármilyen, akár a leg merészebb reformnak is, ami pedig a kockázatkezelési eszköztárat eh, illeti. A, ez eh, sokkal több lehetőséget, de instabilitást is teremt eh, a mezőgazdasági termelők számára. A fő piaci eszköz vagy intézkedés egyes termékek esetében az intervenció. Ezt fenn kell tartani, ugyanakkor viszont ezek az eszközök nem kezelik a magas árak problémáját. A tejintervenció 2009-ben és hasonló intézkedések illeszkedni ezeknek illeszkedniük kell a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokhoz. Az USA és Kanada is igen extenzíven alkalmaz árstabilitási eszközöket, de ezt nem szabad ciklikusan alkalmazni. A, éppen ezért a közvetlen kifizetések képezik a legfontosabb elemét a jövedelem stabilizációnak. Vannak egyéb eszközök is. Nézzük, hogy mi van a kockázatkezelési eszközökkel a javaslat szerint. Én ezt a kérdést igennel tudnám részben megválaszolni, ugyanis itt jó elképzelések születtek, és ezekben meg is lehetne állapodni. A második kérdés egy határidős árutősde, európai árutősde kiépítése Csikágóhoz hasonlóan. Illetve a Bové jelentéssel kapcsolatosan is elhangzottak alapvető javaslatok, ami vezet minket az utolsó kérdésre. Mi osztjuk azt a véleményt, hogy a termelők az összfogyasztói kiadásból indokolatlanul alacsony részesedéssel rendelkeznek. Ez pedig elsősorban versenyképességi politika. A Bové jelentés éppen ezért a legalapvetőbb anyag, ami e tárgyban a közelmúltban született. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló ehhez a szekcióhoz Dover asszony. Úr, három percben. Köszönöm, elnök úr. Heike Campesinával értek egyet. Nagyon fontos ez a kérdés. Alapvetően fontos, hogy a gazdák termékeikért megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Az európai adófizetők pénze nagyon fontos a gazdák jövedelme szempontjából. Ezért nyilván vannak olyan kiadások, amelyeket meg lehet indokolni azért, hogy ezt a fair jövedelmet a gazdák elérhessék. Ugyanakkor két intézkedésre van szükség. Először is támogatni kell, és lehetővé kell tenni, ha szükség van erre a versenytörvények változtatásával, hogy kereskedelmi csoportokat hozhassanak rétre a gazdák, hogy tárgyaló erejüket nő, növelhessék, és több életértéket kölcsönözhessenek termékeikhez. Én hangsúlyozni szeretném, hogy itt a gazdák kezébe kell, hogy legyen ezeknek a csoportoknak az irányítása, nem másik, másokébe. Másodszorban egy EU piac monitorozó ügynökség létrehozása. A következő lenne a feladata ennek az ügynökségnek. Folyamatosan monitorozni kellene a keresett kínálatot, a termelési, illetve az eladási árat. adott termékekre egy bizonyos folyosót kell megállapítania. Hogyha ezen túllép egy bizonyos ár, csökken vagy nő a termelés, akkor ezt kezelni kell. Ha túl nagy a többlettermelés, és jelentősen leesnek az árak, akkor lépjen fel, bizonyos készleteket vásároljon fel, felhasználva a beszerzett összegeket az érintettektől. A többi kérdés vonatkozásában szerintünk a jelenlegi védőháló ezt nem tudja biztosítani, mert túl alacsony az intervenciós ár. A biztosítás nem megoldás. Nem lehet stabilizálni az árakat ezen a termékek segítségével. Ami a kereskedelmet illeti, rossz kereskedelmi politika nagyon rossz eredményeket szülhet, Úgyhogy nem szabad szubvenciálni az exportokat, szétválasztani a mezőgazdaságot más területektől, például a Mercosurral folytatott kereskedelmi tárgyalások során, és fenntartható normákat kell kialakítani az EU-ba irányuló élelmiszerimport vonatkozásában. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a második vitakör következik a szakbizottsági képviselők hozzászólásával. Mindenkinek kettő perce van maximálisan, úgyhogy kérem mondják el, kinek célozzák a kérdésüket. Majd meg guinness kezdjük. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Én is azt hiszem, hogy tizet tízből megkapok, hiszen gyakorlatilag az összes kérdésemre válaszoltak. Az é ALO-ra vonatkozik az első kérdésem. Hogyha a kereskedelmi megállapodás, különösen a Mercosurral kapcsolatosan felelőtlen lépés, akkor miért tesszük ezt, és mi, miért választottuk ezt az utat? A második kérdésem gyakorlatilag mindenkihez szól. Hagyományos intervenciós és magároktározási rendszerünk van, a bizottság ezeket meg akarja szüntetni. Hogyha a régi és az új elképzelések között kell választanunk, ami a kockázatkezelési eszközöket, illetve a származékos árupiacokat, melyiket részesítenék előnyben, ami pedig a kínálati láncot illeti, illetve az értéktermelést ennek során. Az első hozzászólás, Fruan asszony ezt igen jól taglalta, de a probléma változatlanul fennáll, és nem tudom, hogy hogyan látják a megoldást hogyha a termelői szervezetekben nagyobb szerepet adnánk a termelőknek, ez talán az egyik megoldás lehetne. Nem tudom, hogy az élelmiszerlánc többi szereplője erre hogyan reagálna. Ugyanakkor nem tudom, hogy hogyan látják a fenntartható mezőgazdaság lehetőségét, illetve a piac támogatását. Szükség van-e az önök véleménye szerint, véleménye szerint erre? az élelmiszer biztonság eh, érdekében, és eh, különös tekintettel a környezetvédelmi kérdésekre. Végezetül pedig eh, az utolsó kérdésem a múltra vonatkozik. Amikor is a bizottság a piaci intézkedéseket meg akarta szüntetni, ugyanis úgy gondolta, hogy a piac rendben működik. Nem gondolják-e, hogy esetleg túl messzire mentünk azzal, hogy pusztán egy biztonsági háló létezett, nem lehetne egyenlően jobb kifejezést alkalmazni. Köszönöm szépen, García Pérez képviselője szó, kettő perc. Gracias, señor presidente. Si, en el primer debate del, del anterior... Köszönöm, elnök úr. Az első szakaszhoz tartozó vitában beszéltünk a közvetlen kifizetésekről, és nekem úgy tűnt, hogy arról megállapodtunk, és abban egyetértés van, hogy az ágazat működőképességét csak közvetlen kifizetésekkel nem tudjuk biztosítani. Más eszközöket, más piaci intézkedéseket is be kell vezetni. Néhányról már most beszéltünk a második szakasz keretei között, és minél előbb be kell ezeket vezetni. Hallottunk elképzeléseket ma arról is, hogy hogyan lehet korrekt jövedelmeket biztosítani, milyen intézkedésekkel lehet korrekt jövedelmeket biztosítani a gazdák számára. Az alapanyag árak szélsőséges változása nagyon komoly probléma. Például az állattenyésztők szempontjából ez súlyos válsághoz vezethet. Nagyon gyorsan meg kell hozni a beavatkozásokra vonatkozó döntéseket. Gondolják-e, hogy a kap keretei között egy gyors válaszmechanizmust be tudnánk vezetni az európai intézmények részéről, azért, hogy az európai intézmények gyorsan hozhatnak döntéseket, például a tejszektorban nagyon gyorsan tudjanak az intézmények választ adni a kihívásokra. Azt is szeretném megkérdezni, hogy az előadóknak mi a véleménye a kölcsönösségről a kapreform keretei között be kell -e vegyünk kölcsönösségi elemeket. Fokoznunk kell, növelnünk kell a minőséget, a standardokat, de azt is biztosítanunk kell, hogy a harmadik országok ugyanilyen elveket és standardokat alkalmazzanak. James Nicholson a szó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is én is gratulálok a panelnak. Nagyon nehéz terület ez, és nagyon sok az elképzelés. A gond ezekkel csak az, hogy melyik fog majd működni ott a helyszínen. Hogyan lehet nagyobb az átláthatóság, amikor az árak változásáról beszélünk, a szupermarketek hatalmáról? Ö, mindenki azt mondja nekem, hogy senki sem keres pénzt, de valahol azért valaki csak keres, ezzel az átláthatósággal mi lesz? Hogy tudjuk biztosítani, hogy az emberek tényleg lássák, hogy mi történik ott a helyszínen? Itt Európában mindig verjük a váll- veregetjük a vállunkat, hogy milyen a legjobb higiénia, és miket biztosítunk a termé- termelőinknek. De ki szabályozzuk magunkat itt a piacról? Főleg akkor, amikor élelmiszert hozunk be Európába de ezek meg se közelítik azokat a normákat, amelyeket a mi gazdáinknak kellene biztosítaniuk. Úgy gondolom, hogy szükség van a védelmi hálóra, vagy legalábbis valamilyen módszerre. És hogyha meglátjuk azt, hogy mi történt a legutóbbi válság során, csak a, ennek segítségével tudtuk visszahozni különböző normákat a piacon. Talán a bizottságnak kellene feltenne a kérdést, hogy mi a helyzet a raktározással, hát az ezen keresett profit nem lenne felhasználható egy alap létrehozására, amivel kemény bástyát építhetnénk? Ott van a VTO. Hát egyetértek. Ami a bilaterális megállapodásokat illeti, a Márkosz úrral, ott volt a VTO, és hát nekünk kellett ezeket a kihívásokat végül is felvállalni. A lényeg az, elegendő élelmiszert kell előállítanunk, de egyre kevesebb és kevesebb pénzből ezt hogyan várhatjuk el a gazdáinktól? Köszönöm. Köszönöm, James. Lorenzo Fontana, kettő perc. E Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek is. James Nicholson után nehéz megfogalmazni a mondani valómat, hiszen nagyon sok mindenben egyetértek vele, azok az indokok, amiket elmondott, illetve azok a kérdések, amelyeket mi fel akartunk tenni, megegyeznek az ő kérdéseivel. Hiszen az árvolatítás sokszor ahhoz is kapcsolódik, hogy nagyon sok termék bejön, ami piacunkra, az európai piacra alacsony költségen állították ezeket elő, sokszor nem ugyanolyan a minőségük, mint az európai termékeknek, és sokszor nem olyan környezeti feltételek között állították elő őket, mint amiket mi itt előírunk Európában. A kérdésem pont az, hogy azok a termékek, amelyeket Európába importálunk, ezek legalább a minőségi és a környezeti feltételeket kellene, hogy teljesítsék, amelyeket itt Európában előírunk biztos, hogy jelentős munkára van szükség, hogyha ezt tényleg be akarnánk vezetni, de én gondolom, hogy egyetértenek velem. Aztán a bizottság egy része egy kicsit szkeptikus, nem az Agri Bizottságról beszélek, hanem az Európai Bizottságról, a tekintetben, hogy a kereskedelmi, illetve nemzetközi kereskedelmi szakpolitikát a kap tekintetében hogyan kellene kezelni. Szeretném tudni az önök véleményét is, hiszen szerintem rendkívül fontos ez az aspektus, pontosan azért, hogy a mi gazdáink valóban versenyképesen tudjanak ö, dolgozni, és ne tisztességtelen versenykörülmények között kelljen, hogy megéljenek. Köszönöm, Lorenzo, Elizabeth Jeggeli a szó, kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm az előadóknak a hozzászólását. Nagyon örülök, hogy az első körben egyetértettünk, hogy továbbra is erős első pillére van szükségünk. És szeretném megjegyezni, hogy az első pilléren belül alig szóltunk arról, hogy hol legyen az egyes intézkedéseknek a helye. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami a piaci intézkedéseket illeti, Egyetértek azzal, amit a Kopa képviselője elmondott, elég komoly előrelépést tettünk a liberalizáció területén, talán egy kicsikét túl is ment a bizottság. Mi az a minimum a piaci intézkedések terén, amit fenn kéne tartani egyfajta biztonsági hálóként? Szerintem az intervenció, mint intézmény rendkívül fontos, az export visszatérítés is nagyon fontos, nem tudom, hogy ezt miért utasítja el, erről természetesen még vitatkozhatunk. Ha életképesek akarunk lenni, akkor erre az eszközre is szükségünk van, én erről meg vagyok győződve, de szeretném hallani az előadók véleményét e tekintetben. Amikor a kereskedelempolitikáról politikáról szólunk, én is meg vagyok győződve, hogy minden engedmény további problémát jelent számunkra. Hogyan tudjuk kezelni az ön által kifejezett álláspontot, amikor az európai standardok, az állatjólét, a higiénia és egyéb területeken a legszigorúbbak. És számomra ez is a, ezt is meg kéne vitatnunk. Az alapellátást biztosítani kell természetesen, hiszen ez a az alap célja a termelésnek, és hogyha a cukorellátásban probléma van, akkor meg kell nézni, hogy milyen gyorsan lehet ezt áthidalni. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerellátásban a szuverenitásunkat megőrizzük. És még akkor is, hogyha az élelmiszer túl drága, drágává válik, elvette az elnök a mikrofont. Ne haragudj, Elizabeth. Luís Pányó Havessi, a szó, kettő perc. O mercado dos produtos agrícolas não é de facto um mercado qualquer. Köszönöm, elnök úr. A az agrárpiaci termékeknek sajátosságai vannak, ezért specifikus szabályozásra van szükség. Pontosan azért, hogy ne változzanak túl gyorsan az árak, akár emelkedés, akár csökkenés szempontjából. A mezőgazdasági piac rendkívül komplex. Az élelmiszeripari termékek ára nem csak a mezőgazdasági feltételektől függ. Figyelembe kell venni a piac finanszírozási szabályozását, de azt is figyelembe kell venni, hogy mi történik a G20-ak, illetve a WTO keretei között mezőgazdaság és a gazdák szempontjából nagyon fontos, hogy eh, valamint azért is, hogy elégséges mennyiségű élelmiszer áron rendelkezésre az európai polgárok számára megfelelő minőségben. Ez eh, akkor lehetséges, hogyha minden dimenziót, minden aspektust figyelembe veszünk. A kapnak ambiciózusak a céljai, de ezeket csak akkor tudjuk elérni, hogyha a reformok a kap eh, szűkértelmevet határain túlmutatnak. Valamint, hogyha ezek a célok más szakpolitikákba is beilleszkednek. Természetesen az probléma, a gazdák jövedelmének a problémája csak akkor oldható meg, hogyha a pénzügyi spekulációval is foglalkozunk. Az élelmiszer termékek piacán is létezik a spekuláció. Mindent meg kell tennünk azért, hogy tisztességes legyen a jövedelem felosztás az élelmiszerellátási lánc mentén a versenyhatóságnak is szerepel, hogy legyen ebben, hiszen az elosztási láncban a viszonteladóknak sokszor 18 vagy akár 35 os a haszna. A kérdésem a következő. Hogyan lehet megoldani intézkedésekkel ezeket a problémákat? hiszen ha továbbra is korlátozott a beavatkozási lehetőség, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezeket a problémákat. Az élelmiszerárak továbbra is, és itt megszakította az elnök a hozzászólót. Elnök elnézést, Michel Dantani a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a panel résztvevőinek, és három kérdésem lenne. Amikor élelmi közös élelmiszertermék politikáról beszélünk, akkor élelmiszerforrásokról beszélünk. Amikor kapról beszélünk, akkor termékekről és javakról beszélünk. A kap alapja, a kap lényege az, ezt többen is hangsúlyozták, hogy az Európai Unió számára, 500 millió ember számára kell biztosítani az élelmiszert. Másik megjegyzésem, ezt még senki nem említette, évente 3%-kal növekszik az élelmiszer kereslet. És még egy megjegyzésem lenne. A mezőgazdasági termékek 90%-át azon a területen forgalmazzák, ahol előállítják. Ennek alapján tenném föl három kérdést. Szükség van-e arra, hogy néhányan előre jelzik, vagy kérik, hogy két, kettős politikát állítsunk föl, ami megkülönbözteti azt, amit a, ugyanazon a területen értékesítenek, mint ahol előállítanak, azoktól a termékektől, amelyeket máshol értékesítenek. Második kérdésem, önök szerint ki és hogyan kell, hogy kezelje a készleteket, ki és hogyan kell, hogy fizesse ennek a költségét. Utolsó kérdésem, az ÁK 2020 képviselőjéhez tenném fel ezt a kérdést. Ugye azt mondta, hogy amikor növekszenek az árak, akkor be kell avatkozni, illetve növelni kell a termelési mennyiséget is. A mezőgazdaságban kilenc hónapra van szükség, vagy akár egy évre, sőt sokszor három évre azért, hogy változtassuk a mm, termelési mennyiséget. Hogyan gondolják, hogyan gondolja ön az ön által említett megoldás megvalósítását? Köszönöm, Michel John Stuart Anyó. Kettő perc. Do the panel agree that... Egyetértenek a szakértők, hogy egy év múlva, ha csak nincs megfelelő piaci mechanizmus, a nem megfelelő országok vonatkozásában, akkor ennek negatív következménye lesz. A jelenlegi helyzetben a meg nem felelő országokkal nem történik semmi. És gyakorlatilag ez csalásra biztosít lehetőséget. Sajnos nincs, nem értünk még el a paradicsomba, és például azok a tojások, amelyeket nem megfelelő körülmények között nevelt tyúkoktól származnak, nem megfelelők fogyasztása sem Remélem egyetértenek a szakértők, hogy a magyar elnökség most megpróbálja megvizsgálni a 411 millió vidékfejlesztési alap vonatkozásában a giroteknek ment, hogy a kutyák életszínvonalát javítsák. Az a brit szakértő, aki ezt nem tartja megfelelőnek, egyáltalán nem elégedett, akárcsak a magyar kutya. Grazie, l'ultimo di questo gruppo di interventi, Sergio Gutierrez. Sergio Gutierrez. Eh. Paolo. Köszönöm szépen, Paolo. Egyetértek azzal, ami itt elhangzott többek részéről. Az intervenciót a tervek szerint visszaszorítanák, de szerintem ez még túl korai ez fenyegeti a termelőket. Szerintem a szakértőknek ki kéne fejteniük, hogy ezek a az intervenciós intézkedések megfelelőek-e, ki kell -e ezeket bővi, terjeszteni. A parlament egy közel múltbeli jelentésében foglalkozott ezzel a kérdéssel. Mi van a tejszektorral? A magas szintű csoport több javaslatot tett az ágazatra vonatkozóan. Szükségesnek tartják-e, vagy lehetségesnek, hogy ezen jelentés következtetéseit más ágazatokra is kiterjesszük, és milyen mértékben támogassuk ezt. Végezetül pedig a 2008-as pénzügyi válság rámutatott arra, hogy a spekulánsok át terelték a tevékenységüket újabb területekre, és ezzel további volatilitást idéztek elő. A nyersanyagárak emelkednek, és viták folynak az élelmiszerpiac szabályozásáról, a, piac, a pénzügyi piachoz hasonlóan. Nem tudom, hogy milyen elképzeléseik vannak ennek kapcsán az elhangzott a múlt heti javaslat alapján. Minden hozzászólót meghallgatunk, most fejenként két percet kapnak a szakértők a válaszadásra. Velem Frin asszony, kezdje ön, kérem, kettő perc. Thank you. Köszönöm szépen. Visszatérnék több kérdésre. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy a kereskedelem politika beépüljön-e a kapba. Az előadásom bevezetőmben említettem, hogy az összes ilyen szakpolitika egymással szorosan összefügg, és ezeket nem szabad szétválasztani, tehát én igennel válaszolnék, de ez vonatkozik a környezetvédelmi, szociális, gazdasági, kutatási és egyéb szakpolitikai területekre egyaránt. ami pedig az élelmiszerlánc, illetve az abban az egyes szereplők által elfoglalt, konkrétan a szupermarketek által elfoglalt szerepet illeti. Itt az átláthatóság az egyik legfontosabb szempont. Egy felmérést készítettünk a tagjaink körében, és annak ellenére, hogy nagyon szoros volt a határidő, 600 választ kaptunk, élelmiszerfeldolgozóktól, kicsiktől, nagyoktól. Azt kérdeztük, hogy nem érzik-e, hogy hátrányos vagy igazságtalan kereskedelmi gyakorlatok érvényesülnek-e velük szemben. Ők azt válaszolták, hogy az átláthatóság segíthetne ezen a helyzen, és egyébként jogászokkal is megvizsgáltatjuk a helyzetet, de mint az ágazat képviselői egyelőre még nem tudunk erre végleges választ adni. A tanulmányt márciusban fogjuk megjelentetni a magas szintű fórum keretében, úgyhogy ezt ajánlom a figyelmükbe. Ami az import termékeket illeti, az Európai Unió standardjait illetően. Ez egy nagyon nehéz kérdés. A tisztesség azt mondatja velem, hogy igennel kell válaszolni, hiszen minden szereplőt ugyanazon követelmények, standardok mentén kell megítélni, de ezeket kívülre is alkalmazik. el. Itt ismét megszakította az elnök a hozzászólót. Elnézést, mindenki csak két percet kaphat. Pálo a szó. Köszönöm, elnök úr. A legfontosabb kérdés, amit nagyon sok képviselő feltett, az a, az import termékek és a kereskedelmi politikára vonatkozott. Volt, aki a Mercosurt említette, de általánosságban a kereskedelmi politika tekintetében én a Kozseka képviseletében egyértelmű választ adnék. Az intézményeknek Mm, elég bátraknak kell lennie ahhoz, hogy prudensebbek legyenek a liberalizálás területén. A mezőgazdaság nem fizetheti folyamatosan mindenki helyett ezeket a problémákat, mint ahogy az elmúlt húsz évben ez működött. És az egyik eh, megoldás erre, hogyha azt várjuk el, hogy azok az áruk, azok az élelmiszertermékek, amelyek bejönnek az Európai Unió piacra, ugyanolyan minőségi, környezeti és nyomon követési feltételeknek feleljenek meg, mint az európai termékek. Ha nem vagyunk elég bátrak, nem tudunk szigorúbbak lenni, akkor nem tudjuk megvédeni az európai gazdákat. A FAO előrejelzéseit tekintetbe véve, vagyis hogy 2050-ig 70%-kal növekedni fog a mai helyzethez képest az élelmiszerigény. Ennek alapján is meg tudjuk érteni, hogy az élelmiszerigény mögött nem csak a plusz mennyiség van, hanem egy minőségi standard elvárás is van e mögött. És az európai gazdák a lehető legmagasabb szintet tudták elérni ebben a témában. Tehát minél inkább az igény középpontjában tudunk maradni, minél inkább az európai intézmények vállalják ezt, akkor eh, én meg vagyok arról győződve, hogy a mezőgazdaság centrálisabbá válhat, és centrálisabbá kell, hogy váljon az európai szintű vitákban. Túl sok ideig mindig az igények legutolsó helyén találta magát, pedig primer szektor, minden más szektor a mezőgazdaságra alapul. Úgyhogy véleményem szerint elég büszkének és elég erősnek kell lennie az intézményeknek ahhoz, hogy a középpontba helyezze, eh, helyezzék ezt a témát, és a Lisszaboni szerződés erre meg is adja a lehetőséget. Elnök, köszönöm, Bruni úr, Szavinyi asszonyi a szó, kettő perc. Köszönöm szépen. Tekintettel arra, ami ott a helyszínen történik, nyilván az árak változékonysága borzasztóan ö, nagy probléma. Túlságosan messze mentünk a piacok liberalizációja terén. E, nos, egyre többen kell, hogy összefogjunk, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Nos, egy biztos. A G20-ak foglalkozni fognak a megoldások egy részével, illetve más irányokkal is ö, a, az Főigazgatóság is foglalkozik majd ezzel a kérdéssel. Mindenesetre az agrárpolitika keretén belül egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ilyen kis teret kapjon a szabályozás, a piaci eszközök kérdése. Az első pillérben vissza kell térnünk ez a kérdéshez, és olyan javaslatokat kell tenni, hogy ne olyan költségvetés szülessen, ami 2, 3, 4, 5 százalékát teszi ki csak a teljes költségvetésnek, mert ez egyáltalán nem elegendő a valós politika támogatására és finanszírozására. Hát ezt kellene figyelembe venni, és bevenni megint az agrárpolitikába. Nem lenne szabad a második pillérbe tenni, kis megjegyzésem még hozzá, és elhangzott az a javaslat is, hogy a bizottság lépjen fel aktívan, nyilván meg kell találni ennek a módját, hogy gyorsan lehessen reagálni a változásra, javítani kell az átláthatóságon, az egész lánc vonatkozásában. Ami a gazdák szervezetét illeti, ez egy kicsit többletet adhat a megoldáshoz, de gyakorta csak egy valakivel szemben állnak, és így nem, soka, nem sokat tehetnek. Úgyhogy ez az állami szektor feladata lenne. Köszönöm. Köszönöm, Spán elnök úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, egy egy túlzás. A globalizáció és a liberalizáció nem csak azért, mert a válaszok nem voltak megfelelőek, vagy korábban olyan jó volt a világ. Itt arról van szó, hogy a változáshoz alkalmazkodni kell. Vannak szakértők, és mi, én magam is azon dolgozom, hogy válaszokat adjunk ezekre a kihívásokra. És igen, én a raktározást támogatom, Jégle az, asszony, a sertéshús alakulását, ha megnézzük, akkor igen, komoly ingadozásokat tapasztalunk például. Kínával szemben is ez problémát jelent, de ugyan ez elmondható az ingatlan piac robbanására is. Számos eszköz állhat rendelkezésünkre. Éppen ezért ez egy kicsikét eltúlzott, én ugyanannyit fizetek az autópályán, mint amit a tejtermelő, és nem tudom, hogy ez hogyan lehet egymással összeegyeztetni. És én szeretnék a célokra ismét emlékeztetni. Jó dolgokat állítunk elő. És ezt szeretnénk a jövőben is. Nem akarjuk károsítani a környezetet, éppen ellenkezőleg. Ennek ellenére a termelési feltételek olyan szigorúak, hogy nálunk például az én tartományban a termés 80%-a áttelepült. Nem tudom, hogy Bulgáriában vagy Romániában milyen a helyzet. Azon az ezen kollégák számára is meg kell adni a választ, és ehhez egy közös európai választ kell találnunk. Itt ezeket a dolgokat nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Hosszú távon kell alkalmazkodni, és új eszközökre van szükségünk. Köszönöm a Spán elnök úrnak. A következő szakértője a szó. Uh, thank you. Um, Merid uh, said why the commission... Köszönöm szépen. Felvetődött a kérdés, hogy a Mercosurral miért jár el így a bizottság. Hát azt mondtam, hogy ez politika. Azt hiszem, hogy elhangzottak ígéretek, a hatástanulmány nem elegendő, de hát erről részletesebb anyagot is készítettem. Hogy mi legyen tovább? Szerintem a WTO kell, hogy prioritást élvezzen. A bilaterális ö, megállapodások zavarosak, ö, egyáltalán nem megfelelőek, és csak ilyen dimo, di, diplomáciai gyakorlat ö, eredményeképpen születtek. Sajnos nem sokan foglalkoznak a, ö, ezzel a kérdéssel, amikor szeminárium ö, keretében megvitattuk ezt a kérdést. Az átláthatóság. Ö, szerintem túl hosszú a lánc, túl sokan esznek a lánc minden oldalán, és a versenypolitika nem megfelelő a javítása céljából. Úgyhogy ezzel is el kell, ezen is el kell gondolkodni. Áringadozás. Hát az árak egyre inkább a pénzpiacoktól függenek, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ezek eléggé változóak. Egyszerűen nem lehet visszafordulni a piac liberalizációjától, és persze fölvetődik a minőség kérdése. De területen kívül nem lehet a nemzetközi jog miatt semmiféle normákat előírni mások számára, feltéve, hogyha valami, ami beérkezik egy országba, teljes mértékben egészségtelen. Ez a valóság. Ami pedig a reciprocitást illeti, óvatosan kell eljárnunk, intelligens módon. A Mercosur esetében egyértelmű. Ha importálunk további agrárterméket, és tudjuk, hogy ott a környezet, védelem, egyáltalán nem figyel oda az erdőkre például, de nem baj, majd valamit teszünk, majd keményen odafigyelünk rá, ami aztán persze csak cumi, ami pedig a az eszközöket illeti, nincs intervenció, nincs exporttámogatás, új eszközöket javasoltak. Hát jó, javasolják őket, hogyha jó. Köszönöm, köszönöm. Elnök, köszönöm, Konrado. Doel asszony zárja le, kettő perc. Köszönöm, elnök asszony. Az egyik hozzászóló azt mondta, hogy vizsgáljuk meg a többi szereplőjét az élelmiszerláncnak. Eh, Fruen asszony eh, örömmel hallottam, azt mondta, hogy a CIA a jelenlegi gyakorlatot vizsgálja, többek között a késedelmes fizetéseket, és itt egy alapvető probléma húzódik meg, ami nem hangzott el, nevezetesen az élelmiszer pazarlás az Európában előállított élelmiszer harmadát elpazaroljuk. És ha megnézzük az élelmiszerlánc különböző pontjait, hogy hol történik ez, ez nagyon gyakran a kereskedelmi gyakorlatok következtében történik. Ugyanakkor meg kell nézni a fogyasztókat is. Az a tény, hogy korábban a konzultációk során amit eh, Csolasz eh, biztos úr eh, indítványozott, gyakran elhangzott a minőség, a környezetvédelem, a termelők problémái. És ezt mind a fogyasztók szempontjából említették, hogyha a fogyasztókat tájékoztatjuk arról, hogy milyen standardokat teljesítenek az EU-ban előállított élelmiszerek, illetve a, kül, a kívülről behozott élelmiszerek, és hogy a termelők milyen árat kapnak, akkor esetleg úgy vásárolnának, ami a termelők számára kedvezőbb. És inkább a helyi termelést részesítenék előnyben, a közvetlen termelő-fogyasztói kapcsolatokat, és szeretném megemlíteni a közbeszerzések lehetőségét. Helyi és más regionális önkormányzatok például szolgálhatnak arra, hogy helyben vásárolnak közvetlenül a termelőktől magas minőségű élelmiszert, nem a legolcsóbbat, és ezzel példát szolgáltathatnának, egyfajta magatartási példaképet. Köszönöm, köszönet mindenkinek, és most átérünk az utolsó szakaszra, vidékfejlesztés. Megint felolvasok három kérdést, és a panel tagjaitól azt fogom kérni, hogy maximum három percben adjanak választ fejenként. A kopa elnöke Vásor visszajön a Kozseka elnöke helyett, Bunior helyett. Első kérdés, mi a legjobb módja az európai és nemzeti szintű értékelésének amikor a jövőbeli vidékfejlesztési programról van szó Tiszteletben tartva az eredményeket és az administratív egyszerűsítés elvét. Második kérdés. A bizottság megközelítése a hátrányos területekhez kapcsolódó kifizetések tekintetében mi erről a véleményük. Harmadik, hogyan lehet megerősíteni a vidékfejlesztés és a más EU szakpolitikák közötti kapcsolatot. Gondolok itt a kohézióra, kutatásra, a regionális politikára. Dael úrral kezdjük, öné a szó, három perc. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A vidéki területek 135 millió embert jelentenek, vagyis az EU teljes lakosságának több mint egy negyede. Ezek a területek szociális és gazdasági szempontból rendkívül fontosak. Vannak olyan területek, amelyek erősek, de nagyon sok területen nagyon sok a probléma, a gyengeség. És ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Ugyanabban a régióban ahol emberi és természeti erőforrások vannak, illetve kulturális értékek, Európa számára fontos értékek vannak. Ezért mi a vidék reneszánszáról beszélünk. Ez a kap második pilléréhez tartozik, de ugyanakkor szorosan kapcsolódik más EU alapokhoz is. Azt kérdezik tőlünk, hogy a címeket és a célokat és a prioritásokat hogyan kellene felállítani a jövőbeni vidékfejlesztés programok célokhoz. Véleményünk szerint a válasz az, hogy effektíven, hatékonyan össze kell kapcsolni a vidéki, regionális, szociális kohéziós és halászati alapok kezelését. Augusztusban Csolosz biztos úr, Hán Damalaki és Engel képviselők, illetve Barroso elnök úr egy olyan javaslatot indítottak be, amelyek szerint közös kapcsolódó stratégiai keretet kell kialakítani ehhez az öt alaphoz. Mi támogatjuk ezt az elképzelést? Ha ez megtörténik, akkor az európai, nemzeti és régiós szinten is, akkor ez föl fogja ölelni az összes forrást, és az eljárásokat is egyszerűsíteni fogja. Ezért mi azt ösztönözzük, azt sürgetjük, hogy az EU szintjén közös stratégiai keretet alakítsanak ki az őt említett alaphoz. A szabályoknak harmonizáltaknak kell lenniük a tagállamok, illetve a régiók saját stratégiai keretet kell, hogy kidolgozzanak, amelyek megfelelnek az EU közös stratégiai kereteinek. A vidéki régiós halászati alapok esetében régió alatti szinten is partnerségi kapcsolatokat kell felállítani. Össze kell kapcsolni az állami és a magánszektort, azért, hogy a vidékfejlesztési stratégiát meg lehessen valósítani. Minden megfelelő EU vagy nemzeti alapot föl kell használni erre a célra. Ez a líder tapasztalatain akár tovább is léphet. Végül az alkalmazott kutatás területén nagyon fontos előrelépést kell tenni a fejlesztés, és az innováció szorosan kapcsolódik a mezőgazdaság és a vidék reneszánszához. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Corrado Pizzo Vidali a szó, három perc. Difficult Italian, of course, but short. So, uh, how... Rövid leszek, bár nehéz lesz ez egy olasznak hogy kell a nemzeti célokat megállapítani. Nos, a jelenlegi eljárások, struktúrák túl komplikáltak, és a végrehajtási eljárások túlságosan bonyolultak a, a, azok számára is, akik jelentkeznek ezekre a területekre. Ezért egyszerűsíteni kell ezeket. Azért azt is tudjuk, hogy a kap intézkedéseknek bizonyos célokat kell képviselniük, és ezt értékelni kell. Azt, hogy hogyan érik el őket, és mi a legjobb módja ennek? Hogy lehet a legjobban ezt megtanulni az EU-tól? Az EU az orientált vonalon nem volt eléggé mellette ennek az elképzelésnek. 2007-2013 mas pénzügyi tervében. Ezért támogatjuk az EU szintű, magas szintű célokat, amelynek értelmében a tagállamoknak meg kell határozniuk azt, hogy saját ö, körülményeiknek megfelelően hogyan tudják ezeket a célokat elérni, és aztán segítenek a gazdáknak abban, hogy a lehető legköltséghatékonyabban, hogy tudják felhasználni saját ismereteiket és tudásukat. Nyilván, tudatában kell lennünk annak, hogy az önkéntes intézkedéseket nem lehet alkalmazni, hogyha a gazdák nem látják, hogy ennek pozitív hatása van a költségre. A vidékfejlesztés csak akkor érdekes a gazdák számára, hogyha ez előnyt jelent számukra. Egyébként nem fogják alkalmazni ezeket az intézkedéseket. Nem lehet egyszerűen csak intézkedéseket, szabályokat hozni, mert ugye költségekkel járnak ezek. A kérdés az, hogy végrehajtható-e, avagy sem össze kell kapcsolnunk a szabályozókat az ösztönző rendszerekkel, mert itt nagyon fontosak a gazdák. Köszönöm. Köszönöm, Konrádó. Szabiny asszonyi a szó. Három perc. Köszönöm, elnök úr. Az utolsó kérdéssel kezdeném a kapcsolat az egyes alapok között. Mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy koherensek legyenek a különböző célok, és ezt viszont területi szinten lehet szabályozni, méghozzá úgy, hogy szinergia legyen, és hatékonyan működjenek ezek az alapok, az alapok felhasználása. Az is nagyon fontos, hogy a megközelítés területi szintű legyen, a különböző szereplők megvitathassák a fő kihívásokat, vagyis a helyi közösségről, a különböző szintű kormányzásról, a gazdákról, de az egyéb helyi szereplőkről is szó van, például a környezetvédelmi szakértőkről. Azért, hogy mindenki megértse a közös célokat, és mindenki megfelelően tudjon választ adni a kihívásokra. Véleményünk szerint a legnagyobb kihívás, egyébként ezt már mondtam az általános bevezetőben is, hogy lokalizáltabb, közeli minőségi legyen a mezőgazdaság, ami lehetővé teszi, hogy a jelenlegi kihívásokra jobb választ adjunk. A minőség támogatása miatt véleményünk szerint egyrészt a képzés, az innováció, a kutatás, a környezetbarátabb termelési módok kutatása és a továbbképzés nagyon fontos. Nagyon fontos az is, hogy a minőségen dolgozunk, össze kell kapcsolni az minőséget és az egészségügy kérdését. Területi megközelítés keretei között tudjuk a legjobb választ adni az egyes igényekre, például az iskolák, középiskolák, a közösségi ellátással jelentősen tudnak hatni a fiatalok egészségi állapotára. És így maguk a helyi gazdák tudnak igazodni a helyi piaci igényekhez. Fontosnak tartjuk azt is, hogy össze kell kapcsolni a város és a vidéket, azért, hogy elkerüljük azt a szakadást, ami sokszor érvényesül a vidéki területek és a városok között. Egyre, nagyobb a, egyre nehezebben értik meg a városlakók, hogy mi történik a vidéken nagyon fontos, hogy az élelmiszerlánc szerepét is jobban megértsük, és hogy pontosan mi történik az árakkal a lánc mentén. A közelség aspektusa szempontjából ugye meg kell szerezni a helyi piacot, sok tagállamban akár 50 vagy 60 százalékát is eléri a szupermarketben megtalálható termékek aránya, olyan termékek aránya, amelyek más európai országból származnak. Pedig fontosabb lenne a helyi termékek értékesítése. Ezért a fő kihívás véleményünk szerint ez. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kap a jövőben ne csak az előállítók igényeinek feleljen meg, hanem a fogyasztók és az állampolgárok igényeinek is általánosságban. Elnök, köszönöm. A KOPA elnöke Vás úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a vidékfejlesztés prioritásokat illeti, mi támogatjuk a bizottság megközelítését, hogy egy csapatot hozzon létre az innováció, klímaváltozás és a környezetvédelem kapcsán jönnek létre ilyen csoportok, de egy negyediket is szeretnénk, ami a versenyképességet, termelői szervezeteket vizsgálná. Jelenleg két módon lehet a versenyképességet javítani. Egyrészt a, van olyan gazdaság, amely saját erejéből ezt képes megtenni, más gazdaságok ezt nem, mert olyan régióban tevékenykednek. Megfelelő feltételeket kell tenni, illetve kialakítanak érdekében, hogy egy átfogó stratégia érvényesüljön minden tagállamban. Ami az eredmény orientáltabb megközelítést illeti, tudjuk, hogy ez szükséges, és remélhetőleg ennek eredményét a termelők esetében mérni tudjuk. Mi történik akkor, amikor eh, az adott termelői szervezetnek ellentétesen nőtt, akkor azt hiszem, hogy megint csak nem érvényesülnek a feltételek egyenlően, és ezeknek az intézkedéseknek szerintem a második pillérben kellene helyt eh, adni. A kevés illetve a hátrányos helyzetű területek megszüntetésével kapcsolatosan. Én nem tudom, hogy az új elképzelés ezzel kapcsolatosan a bizottság milyen finanszírozási lehetőséget lát, ugyanis a hátrányos területek esetében jelenlegi kifizetési szint hektáronként 10 euró. Nagyon fontos hogy koherencia érvényesüljön a kap intézkedései között, ami a vidékfejlesztést illeti, illetve más területet érintő intézkedések között, hiszen a koherenciát mindenféleképpen biztosítani kell. És javasoljuk, hogy itt a második pillér kapjon fokozottabb szerepet, akár a mezőgazdaság, akár az erdészet szempontjából a kutatás fontosságát is hangsúlyozzuk, hiszen ez elengedhetetlen a kihívásokkal való szemben szállás szempontjából. Akár a környezeti kérdésekről, vagy a klímaváltozásról beszélünk. Ugyanakkor viszont a versenyképességet is meg kell őrizni. Nagyon ígéretes a bizottság elkötelezettsége egy erre irányuló program kapcsán. A kap célja az kell, hogy legyen, hogy nem csak a kutatás, hogy ne csak megtörténjen a kutatás, hanem annak vívmányait a gazdálkodók, a termelők alkalmazni tudják. Végezetül pedig, ha a termelők nem tudnak megélni helyben, és félbeszakítja az elnök a hozzászólót. Vásúr, köszönöm. Spán elnök úr, a szó, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egy erőteljesebb második oszlopról beszélünk, erőteljesebb vidékfejlesztési politikáról. Más regionális és strukturális politikák kapcsán ez nagyon fontos. Itt komoly a infrastruktúrális intézkedésekre van szükség, hogy a városok és a vidék ki területek közötti kapcsolatot kiegyensúlyozottabbá tegyük. Ha a vidékfejlesztést összekapcsoljuk a regionális és strukturális politikákkal, akkor tudnánk elérni a fejlődést, mert ellenkező esetben az érintett területeken élő komoly hátrányokat szenvednének, és csak tágulna a különbség. Tehát erőteljes politikára van szükség, ezért támogatjuk, hogy a szolgálat pártokon belül kellene megtalálni az Európai Bizottságon belül a megfelelő kapcsolatokat, bevonni az egyes területeket a stratégia kidolgozásában, és eh, jó lenne, ha egy ilyen szakértői párbeszéd eh, folyamata megindulna. Úgyhogy itt átfogóbb európai struktúrák eh, keretében kellene ezt kezelni mert egyébként a vidékfejlesztés jelentősége csökkenne. Tehát. a Ami a második kérdést illeti, és támogatom a Kopa elnök által elmondottakat, valóban sokkal erőteljesebb beruházásokra van szükség ezen a területen, és az intézkedésektől pozitív eredményeket várunk. Ha ezt akarjuk, akkor viszont egyfajta kutatási hálózatot kell kialakítani. A kutatás számára rengeteg terület kínálkozik, amit meg kell vizsgáljon, és amivel elősegítheti a fejlődést. Egyelőre az eredmények katasztrofálisak. A líder nem más, mint egy papír és szerintem sok mindenen lehetne változtatni, javítani. Tehát a mezőgazdaságot egyértelműen elő kell segítenünk e tekintetben, egyértelmű kritériumok és indikátorok mentén. És a vidéki területeknek mindenféleképpen egy erőteljes második pillérre van szükségek, szüksége, akár a mezőgazdaságban, akár a mezőgazdaságon kívüli tevékenységekben, és ezt más szakpolitikákkal is támogatni kell. A foglalkoztatásnak és a képzésnek változatlan szerves részének kell maradni a második pillérnek. Jó. Most következik az utolsó kör a képviselők részéről. Heten szeretnének hozzászólni, legalábbis a listámon heten vannak, mindenki két percet kap Ah, bocsánat, én az utolsó voltam. Elnézésüket kérem. Freewill képviselő asszony következik. Ja, bocsánat, nem, még Freewill asszony először. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. Egyrészt a vidékfejlesztési politika érdekes eszközöket és intézkedéseket tartalmaz. tartalmaz. Úgy gondoljuk, hogy a versenyképességet és a fenntartatóságot célozzák meg ezek az intézkedések az élelmiszerláncban, ezeket meg kell erősíteni. De ugyanakkor a társfinanszírozás a tagállamok vonatkozásában bizonyos ö, újraállamosításhoz vezethet, és említettem, hogy ezt nem támogatjuk. Az egységes piacot továbbra is fenn kell tartanunk. A második pillér értékes intézkedéseket tartalmaz a versenyképesség növelése céljából. A beruházási támogatás az új agrár technológiákba, például a modernizációs célokkal, az emberi potenciál maximális kihasználása, a minőség növelése szerintünk jó intézkedés, és szükség is van rá. Nagy örömmel tapasztaljuk azt is, hogy a bizottság megerősített stratégiát kíván alkalmazni, és a célokra koncentrál, elsősorban az eredményekre koncentrálva, nem pedig az intézkedésekre. Ez nagyon jó megközelítés. Ami a megerősített együttműködést illeti a vidékfejlesztés és más szakpolitikák között, Csoros biztos úr említette, hogy kollégáival együttműködik. A kutatási politika és a kap szorosan összefügg, az szerintünk is alapvetően fontos, sőt, túl kellene még lépni ezen, és a Dögük biztos által képviselt kereskedelmi kérdéseket, teli, ö, kép, ö, biztos ö, területével is kapcsolni kell. De úgy gondoljuk, hogy bár ma nem említettük, az agrárpolitikának legfontosabb célként megfelelő élelmiszer és takarmány előállítását kell maga elé tűznie. Fontos az innováció támogatása, a kap és a kutatáspolitika között nagyobb koherenciát kellene biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm és elnézését kérem még egyszer. Megkezdjük a hozzászólások utolsó körét. Polszon elnök helyettesé a szó. Förande, och jag ska börja mina frågor i sista änden. När det gäller landsbygden. Köszönöm, elnök úr. A vidéki területekre vonatkozóan egyetemi, hogy támogatásra van szükség, de a befektetést is ösztönözni kell Fontos az együttműködés, illetve a összehangolása a struktúrális, a kohéziós alapoknak, és nagyon fontos a második pillér szerepe. Fontos a kockázat, vagy kockázati tőke is, hiszen a mezőgazdaságban ezt is figyelembe kell venni, illetve a vidékfejlesztés területén is. A kérdésem a következő. Én egy olyan helyről érkeztem, ami Luxemburgban tízezer lakos számlál. Kevesebb, mint száz napon lehet az évben a mezőgazdasági tevékenységet folytatni, és a legközelebbi tejfeldolgozó üzem 250 kilométerre található. Egy hátrányos terület A kisgazdaságok tekintetében úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy azt támogassuk és azt ösztönözzük, hogy kialakuljon egy helyi, egy regionális szintű piac, és megfelelő infrastruktúrával és logisztikával kapcsolódjon ez össze. Nem arról van szó, hogy magukat a gazdaságokat kell támogatni, arról van szó, hogy egy struktúrára van szükség, hogy minden gazdaságnak meg legyen a lehetősége a fejlődésre. Köszönöm. Elizabeth Kostingeri a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Ausztriából, olyan tartományból jövök, ahol a kisparaszti gazdasága jellemző. A vidékfejlesztési program keretében az ezzel kapcsolatos intézkedésekkel a hegyvidéki területeken, illetve a kedvezőtlen adottságú területeken így sikerült megőrizni a mezőgazdasági termelést. Véleményem szerint a bizottság jelenlegi javaslatát úgy kell megvalósítani, hogy a meghatározott természeti adottsággal rendelkező területek számára is megfelelő kielégítő legyen, mégpedig a szubszidiaritás elve alapján. Hogyan vélekednek az első való kapcsolatról, illetve a mezőgazdasági területek előregedésének problémáját hogyan látják, a vidékfejlesztés szempontjából hogyan lehet ezzel szemben fellépni. És különösen a második pillér keretében a társfinanszírozással kapcsolatosan milyen lehetőségek vannak, hogyan le, hol lehet ezeket úgy alkalmazni, hogy ez kedvező legyen a termelők számára. Akkor tudjuk támogatni a versenyképes és termelő mezőgazdaságot, hogyha más területek is megőrzik az életképességüket. És köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Elizabeth. Tabajdi Csabája Sándor, a szó, tessék. Grazie, Presidente. Ami a vidékfejlesztést illeti, régóta probléma, a vidékfejlesztés és a regionális politika összehangolása, és mint új tagállami, bár már 2004 óta eltelt hat év, azt kell, hogy mondjam, hogy a vidékfejlesztés különösen problematikus az új tagállamokban. Az új tagállamokban szinte mindenhol, talán Szlovéniát és Csehországot kivéve, meg Máltát és Ciprust, de ők más kategória, nagyon nagy probléma az, hogy a vidéki térségekben nagyon nagy a munkanélküliség hiányzik az infrastruktúra ezt olejniczak kolléga többször megemltette a mezőgazdasági utak a vidéki infrastruktúra fejlesztése az utak vzgazdálkodási infrastruktúra kiéptése egy óriási hiányosság. ezért a következő időszakban two thousand and fourteen után olyan differenciált közös agrárpolitikára van szükség amely figyelembe veszi a tagállamok közti különbséget választ ad ezekre a kérdésekre továbbá segti azokat az új környezetbarát és talajkmélő rendszereknek a kiéptését talajkmélő munkagépek beszerzésének az ügyét a növényfajták korszerűsítését és a helyi élelmiszerláncok fejlesztését. Vagyis a közös agrárpolitikának a vidékfejlesztésben figyelembe kell venni a tagállamok közötti különbségeket, a sajátosságokat, hiszen ez a probléma nem csak Magyarországot, Portugáliát legalább úgy sújtja, meg az új tagállamokat. Ezért nagyon fontos, hogy differenciált legyen a közös agrárpolitika, különösen a vidékfejlesztés terén. Köszönöm. Uh, Mr. Heusling, please. képviselő a szó. Sajnálatos, hogy alig beszélünk a második uh, pillérről, ami inkább uh, a politikát befolyásolja mi szempontunkból. Ugyanakkor viszont van néhány kritikus kérdés a második pillérrel kapcsolatosan. A versenyképesség fokozása a mezőgazdaságban, itt erről sokat beszéltünk, és meg kell mondanunk, hogy az elmúlt években sok munkahelyet leépítettek ahelyett, hogy teremtettek volna. A kis struktúrákat nem támogatták, sőt, szétverték, tehát végig kéne gondolni a második pillért hol van a súlypont a regionális láncok tekintetében, illetve a mezőgazdaság arányának növelése érdekében. És itt a munkaerőt mindenféleképpen szem előtt kell tartanunk a források allokálásánál. A jelenlegi struktúrák maradjanak-e változatlanul, ha itt az első pillér zöldebbé tételéről beszélünk, felmerül a kérdés, hogy mi történjen a második pillérrel, milyen intézkedéseket valósítsunk ott meg. Felmerül a kérdés, hogy a líder megközelítés nem kellene -e előtérbe állítani. Ez egy innovációs program, ami a vidéket szolgálja, és az állampolgári kezdeményezéshez is kapcsolódik. Nem kéne ezt tehát előtérbe állítani. Harmadsorban pedig, ami már elhangzott, a társfinanszírozás. Az nem lehet, hogy észszerű programok számos tagállamban egyszerűen nem hasznosulnak a finanszírozási forrás, konkrétan a társfinanszírozás hiánya miatt. Tehát a társfinanszírozásnak nagyon komoly szerepe van, komoly részt képvisel. Ez nem egy luxus. Tack, herr Häusling, och nu ger jag ordet till kollega Britta Reimer. Köszönöm szépen. Reimers Köszönöm szépen. A pénzügyi válság eh, minden országban nyomokat hagyott. És eh, nagy mértékben meghatározzák a jövőbeni döntéseket. Éppen ezért a kap sem kivétel. A második pilléren belül a társfinanszírozás majdnem, hogy kizárólagosság ahhoz, kizárólagos feltétel ahhoz, hogy EU-s pénzeket is igénybe vehessenek, tehát ezt újra kell gondolni. Önök milyen alternatívát látnak a társfinanszírozás kialakításában? Brita. Köszönöm. Köszönöm, Rita. És köszönöm, hogy tiszteletben tartottad a rendelkezésre álló időt, mert egyébként el kellett volna vegyem a mikrofont. Vojcseknek adom meg a szót. Vojcsek Mikálnek. Elnézést, hogyha rosszul mondom ki a neveket, és sőt, ezért nem is mondtam a család nevét a képviselőnek. Olenicska képviselő, tessék. Köszönöm. Vidékfejlesztési programról beszélünk. Remélem, hogy be tudom bizonyítani, amit mondani szeretnék. A vidékfejlesztési program hozzájárul ahhoz, hogy a technológiai változások felgyorsuljanak, közvetlenül a terméshez kapcsolódó területeken, de sok kiadást fordítanak a feldolgozásra is. Mit is jelent ez valójában? Ez azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési programok sok országban, legalábbis Lengyelországban ez a helyzet, azt jelenti, hogy kevesebb előállító gazdaságunk van, mint néhány évvel ezelőtt. Ez viszont azt jelenti, hogy meg kell határoznunk, hogy milyen célt akarunk elérni. Egyrészt ma arról panaszkodnak, hogy kevés a gazdaság, kevés a munkaerő a mezőgazdaságban, ugyanakkor a másik oldalon minden egyes vidékfejlesztési programból kiadott euró, beleértve a környezeti intézkedéseket is, hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb munkaerő fog dolgozni, kevesebb személy fog dolgozni a gazdaságokban. Ez szerintem egyértelmű. Ezt ki lehet számolni. Minden intézkedés, minden beavatkozás esetén ez így működik. Például erdősítés vidékfejlesztési programnál is az a helyzet, hogy a mezőgazdasági tevékenységből kiveszünk területeket, és más területeken intenzifikáljuk a mezőgazdasági előállítási módszereket. Úgyhogy mindez hozzájárul. A vidékfejlesztési programok igenis hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb gazdaság foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel. A vidékfejlesztési programnak inkább a kutatásra kell és az új technológiákra kell koncentrálnia, ezzel egyet tudok érteni. A vidékfejlesztési programoknak egyébként szociális intézkedésekhez és tájékoztatási kampányokhoz is kapcsolódniuk kell. És itt viszont még van mozgásterünk. Utolsó hozzászóló, Úrike Rodust. Tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. A mezőgazdaság és a vidéki területek a integrált strukturális mezőgazdasági politikát igényelnek. Ez az egyetlen megoldás. A kihívások között természetesen ott van a demográfiai helyzet, a klímaváltozás. Mit gondolnak, mit lehet tenni, hogyan lehet harcolni a demográfiai tendenciák ellen? Mit kell tenni azért, hogy a lakosságot a vidéken tartsuk? Véleményük szerint hogyan kell, hogy alakuljon a képzés és a továbbképzés, a folyamatos felnőtt képzés. A közjava kérdése. Egyre több szó esik a fejlesztésről, környezetvédelemről, klímaváltozásról. Véleményük szerint hogyan tudjuk finanszírozni a természet és a környezet megtartását. Első pillérhez kell, hogy ez kapcsolódjon, vagy a másodikhoz? Elképzelhető-e, hogy a vidékfejlesztés részese legyen a régiós programoknak, a régiófejlesztésnek, és hogy van-e átjárás az első és a második pillér között? Elnök, Albert Dessnek adom meg a szót, de még ez előtt megkérem a szak, megkérdezem a szakértőket. Nem muszáj most mindannyiuknak újra választ adni a kérdésekre, de kérdezném, hogy egy percre kérje valaki a szakértő közül a szót. Ki kér szót? Valsó, tessék. Uh, uh, Köszönöm. Csak egy dolgot szeretnék mondani. Ha a gazdák nem élnek, dolgoznak a vidéken, és nem élnek meg a vidéken, akkor egyszerűen mindenki eltűnik onnan. És nem szeretném, hogyha az első pillérből túl sok minden csoportosítanánk át a másodikba. Második dolog, ha fiatalokat akarunk toborozni ebbe az ágazatba, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy lássanak jövőt a mezőgazdaságban, hogy meg tudnak majd élni belőle, hogy tanítathatják a családjukat, hogyha úgy döntenek. Szerintem ez alapvetően fontos, hogy az első pillér erős legyen. De persze van tennivaló a második pillérben is a vidékfejlesztés intézkedésekkel, mert ahogy említettem, hogyha nem tudnak profitot előállítani, nem tudnak megélni ebből, akkor az egész EU-ban egyszerűen eltűnnek az emberek a vidékről. Szerintem a jelenlegi struktúrát meg kell őrizni, nem nagyon szeretnék túl sok átcsoportosítást. Köszönöm. Még valaki kér szót? Tessék, Conrado. I think, um... Úgy gondolom, hogy a hátrányos uh, helyzetű területek uh, szempontjából a bizottságnak vissza kell lépniük. Túl bonyolult a javaslatuk, uh, túl terhes. Az a javaslat, hogy a támogatási rendszert kell kialakítani, és nem is least favored areas-nak kéne őket nevezni, hanem high value nature areas. Valami pozitív meghatározást kellene találni, hiszen környezetvédelmi megközelítésről van szó. Társfinanszírozás. Véleményem szerint rugalmasan kell eljárnunk, mert egyébként elveszítjük Kelet-Európát, és ha elveszítjük Kelet-Európát, akkor elveszítjük a második pillért is. Úgyhogy valamit ki kell itt találnunk. A hiányzó infrastruktúrák tekintetében region, a regionális alapra kell itt gondolnunk. Mindkét pillérben mm, mindent meg kell tennünk azért, hogy ezek az infrastruktúrák kiépüljenek, hiszen az infrastruktúrák nélkül nem tudjuk végrehajtani a reformot. Technológiai kutatás most a bioüzemanyagokra koncentrál és más területekre, de a mezőgazdaság szempontjából nem ezek a fontosak. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Szabiny asszony a szó. Röviden visszatérnék a kevésbé, illetve a hátrányos helyzetű területekre. E, nyilván aggasztó ez a beosztás, hogyha megfelelő finanszírozás nem kíséri. E, ki kellene terjeszteni a hátrányos helyzetű területeket e, olyanokra, amelyeknek tényleg hátrányos a helyzete. A két pillér elválasztása tekintetében. Hát ez egy kicsit mesterséges, de beleveszi a gazdákat is. A lényeg az, hogy ne lenjen az első és második pillér célkitűzései között. El lehet képzelni egy olyan el, első pillért, ahova ö, nem kerülnek be a gazdák, a másodikba viszont igen. Ö, nagyon fontos számunkra, hogy a cél az legyen, hogy megtartsuk az agrár lakosságot. Köszönöm. Molto bene, grazie. Köszönöm. Tessék. Két dolgot szeretnék említeni. Nagyon örültem, hogy az alelnök úr a helyi és a regionális piacokat említette. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Európa nem csak egy egységes belső piac, hanem egy sokszínű szövete a helyi és regionális piacoknak. A helyi kereskedelem nagy része ezen a szinten zajlik. És a vidékfejlesztésnek ebben igen komoly szerepe van. Valaki említette, hogy a LIDER programról szeretne többet hallani. Én a szubregionális, a regió alatti szintű partnerségekről beszélnék, ami egyfajta aktualizált formája a LIDERnek. Az EU joggal büszke a LIDER kezdeményezésre, annak eredményeire, de sok tekintetben ezt nem használják ki kellőképpen, és ennél sokkal rugalmasabb dolgot szeretnék látni, ami sokkal változatosabb forrásokból táplálkozna, és a városi, illetve a vidék fejlesztését is szolgálná. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. A két pillérrel kapcsolatosan az élelmiszeriparban támogatjuk mindkét pillér fenntartását, mindkettőnek megvan a szerepe a fenntarthatóság szempontjából. Ami az innovációt illeti, az új mezőgazdasági technológiákba történő beruházás rendkívül fontos. Az élelmiszer szakértők képzése is rendkívül fontos. Itt a kapnak tehát jelentős szerepe lesz. A bizottság közleménye is hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság elsődleges szerepe az élelmiszer ellátás. A kap szempontjából fontos, hogy az élelmiszer biztonság és a versenyképesek ne a, az egyéb területekre irányul. Köszönöm. Senki más nem kér szót, akkor tényleg szeretnék köszönetet mondani az összes szakértőnek és szeretnék köszönetet mondani az összes mai hozzászólónak és az összes képviselőnek. Albert Dess, tiéd a szó. Kérem, hogy zárd le ezt a fontos mai programot. Köszönöm szépen, Paulo. És nagyon köszönöm a szakértők állásfoglalását, illetve minden kollégának a kérdéseit, hozzászólását. Ugyancsak köszönöm Paulo elnök úrnak, hogy ilyen kiválóan vezette az ülést. A három témáról szeretnék most röviden szólni. A közvetlen kifizetésekkel kezdem. Sok jegyzetet készítettem. Itt úgy tűnik, hogy egyértelmű egyetértés van a tekintetben, hogy az élelmiszerbiztonságot 300 millió ember számára biztosítani kell az EU-ban. Ez a központi kérdés. A munkahelyek kérdése, Spán úr, szintén kidomborodott, ha bár volt némi nézeteltérés, de én egyáltalán nem szóltam a szociális szempontok ellen, ez valami félreértés. Ami a fenntartható mezőgazdaság nyilvánvalóan az alap célunk, célunk a források méltányos, objektív elosztása úgy szintén, és erre vonatkozóan a jelentésem még nem tartalmaz semmit, itt egyértelmű javaslatokra számítok. A bürokrácia visszaszorítása, mindenki szólt erről, valóban erre kell törekednünk. Az agrárpolitikát nem szabad újra államosítani, egyetértek, de rugalmasságra van szükség. Annak érdekében, hogy a tagállamok közötti különbségeket, és itt elhangzottak a lokális és regionális piacok is, ezeket nem lehet mind ban Brüsszelből irányítani. Tehát a tagállamok közötti különbségeket figyelembe kell venni, ami az újraállamosítást illeti. Az aktív termelőkről is szó volt, itt igen jó megjegyzést hallottunk a közjavak előállítója, illetve meg az a termelők előállítója tekinthető aktív termelőnek. A kis termelőket is figyelembe kell vennünk, és köszönöm szépen, hogy támogatják azt, hogy ezt a definíciót a tagállamok dolgozzák ki. Ami a felső határt illeti. Ez egy vitatott kérdés még, majd ezt még tovább fogjuk finomítani. Én szívesen vártam volna a válaszukat, az egyes intézkedések első, illetve második pillérbe történő helyezéséről. Én üdvözölném, hogyha a kifizetések egy része átkerülne az elsőből a második pillérbe, és társfinanszírozás nélkül, mert akkor nem lenne az első és a két pillér közötti keveredés, és megvalósulhatna a megfelelő rugalmasság is. Ott az első pillérben egy évre szóló intézkedések, rugalmasság, új ellenőrzési rendszerek valósulnának meg, és eh, hogyha a társfinanszírozást eh, is eh, még ehhez hozzárendeljük, ebből problémák adódhatnak. Úgyhogy ez lesz a javaslatom. Ami a piaci intézkedéseket illeti röviden, az áringadozásokat korlátozni kell, a WTO és a Mercosur is elhangzott, az a szakbizottságunkban a szavazás során többséggel amellett döntöttünk, hogy a bizottságot felszólítjuk a tárgyalások folytatására, ez ugyanúgy, mint az előző időszakban is történt, tehát a WTO-ban kell megállapodnunk, és nem bilaterális alapon. Én a legszebb jelentést megírhatom, és meg is szavazhatjuk, ha a kulisszák mögött a tárgyalások egy teljesen más eredményre vezetnek. Ezt mindenféleképpen el kell kerülni. Ami az áringadozást illeti, Szerintem az egyetlen egy rendszer, amit a vaj és a gabona közraktározásának rendszere. Nyilván az árak emelkednek, ha nincs kínálat. Ha mondjuk fejenként egy kilót közraktároznak, ez több millió tonna. Európában meg kell tudnunk eh, finanszíroznunk az eh, ilyen eh, készleteket az ár ingadozások elkerülésére, mert egyébként az adófizetőknek kellene ezt a rendszert megfizetnie. De ezt nem lehet a magánszektorra bízni, mert akkor megint csak a spekulációnak teremtünk terepet. és nem tudunk, nem tudjuk azt mondani, hogy az árakat ilyen és ilyen tartományban szabályozzuk, ezt piaci intézkedésekkel kell elérni. Én nagyon örültem annak, amit elmondtak az árstabilitás, az élelmiszerbiztonság kapcsán a fogyasztók támogatásáról Számos olyan gazdasági terület van, ahol rengeteg pénzt elszorunk sokkal alacsonyabb hatékonyság mellett. Végezetül pedig, ami a vidékfejlesztést illeti, a célok és prioritások kérdésében, itt a stratégiai keretekről is szóltak. Itt arra van szükség, hogy az eljárásokat egyszerűsítsük, és oda fordítsuk a pénzeket, ahol valóban eredményes a vidékfejlesztési program. Én helyhatósági politikában is érintett voltam éveken át, és én sokszor láttam, hogy rengeteg pénzt öltünk olyan területekre, amelyek nem bizonyultak fenntarthatónak, itt a mezőgazdasági és a környezeti szempontokat egyaránt szempont, figyelembe kell venni. És Paulo a Csolosz biztos közleményéhez hasonlóan azt mondom, hogy itt számos javaslatot hallottam, de az ördög a részletekben rejlik. Enélkül nem tudunk jó jelentést készíteni, Itt fontos, hogy a minél nagyobb többletértéket biztosítsuk a mezőgazdaság számára, és engem megrázott, amikor a 27 biztos listáját megláttam, az utolsó helyen szerepelt az agrár ügyekért felelős biztos. Szerintem ezt a sorrendet meg kellene vizsgálni, és ne a 27. helyre kerüljön a az agrár biztos. Rengeteg dolgunk van, köszönöm szépen mindenkinek az együttműködését. Továbbra is kapcsolatban maradunk. A jelentést majd át kell adnom a fordítóknak, és utána meglátjuk, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen, még egyszer köszönet Albert, köszönet mindenkinek. Következő szakbizottsági ülés február 1-én lesz, 15 órakor. Köszönöm a szakértőknek a részvételt, a munkát, és hogy vállalták a kérdések bombáit. Találkozunk a következő ülésen. Köszönet mindenkinek még egyszer.